Jó napot kívánok, kedves kollégák! Megnyitom az ülést, amelyet december 11-én függesztettünk fel. A december 11-i ülés jegyzőkeny könyvét szétosztottuk, amennyiben vannak megjegyzések ezzel kapcsolatban vannak. Úgy látom, hogy nincsenek akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvet, néhány eh, elnöki bejelentést. Ellen eh, Smith eh, megválasztásával az Egyesült Királyság parlamentjébe a parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagsága az Egyesült Királyság patakságával összeegyeztethetetlen, éppen ezért megállapítja, hogy az európai képviselői hely megürül december 19, 13-ával a szabályoknak megfelelően. Az SND frakció módosította a, a tagjainak tagságának összetételét egy bizottságban és egy delegációban ezek benne lesznek a mai jegyzőkönyvbe. Az Envi és az INTA bizottság három javítást nyújtott be a parlament által elfogadott szövegekhez a 241-es szabály négyes bekezdése értelmében. A plenárison szerepelnek ezek a javítások, és ezeknek a címe pedig a követ, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében fog szerepelni. Az ITRE és a TRAN bizottságok úgy döntöttek, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdenek az első olvasat előtt a 72-es szabály értelmében a parlament által elfogadott eh, álláspont, eh, a tárgyalási mandátum a parlament honlapján elérhető. A, értesítettek arról, hogy nincs eh, ellenvetés az elnökök értekezletén belül az ECON által elfogadott ajánlással szemben, illetve az ECON bizottság nem fejezett ki ellenvetést egy végrehajtási aktussal szemben. Az ajánlás az a parlament honlapján elérhető, amennyiben nincsenek ellenvetések ezzel kapcsolatban. 24 órán belül, akkor az ajánlást elfogadottnak nyilvánítjuk értesítettek, egy kéréssel fordult felém a foglalkoztatási bizottság, hogy a gazdaság és szociális bizottsággal kívánnak konzultálni az európai minimálbérről, amennyiben nem fejeznek ki a politikai frakciók vagy a megfelelő számú képviselő 24 órán belül ellenvetést, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk. Emellett három jogalkotási anyagot fogok szerdán aláírni a tanács elnökével szerdán. Most pedig akkor térjünk rá a munkarendünkre. Az 150 eh, a napirendet kiosztották, és akkor nézzük meg hogy eh, milyen módosítási igények érkeztek. A politikai frakciókkal való konzultációt követően az alábbvető, az alábbi módosításokra tennénk eh, javaslatot, eh, ami csütörtököt illeti. A máltai jogállamiság helyzetéről szerdára tennénk át a szavazást. a az állásfoglalási módosítókat december 16-án hétfőn 19 óráig lehet beadni. Ezeket módosítása december 17-én kedden 12 óráig lehetséges a közös állásfoglalás módosításai KED 17-én 13 óráig eh, vannak-e ellenvetések ezzel kapcsolatban? Nincs, akkor ezt a módosítást elfogadjuk. Ami a keddi ülésnapot illeti, a zöld frakció kérte, hogy eh, legyen egy vita és eh, azt követően pedig egy szavazás eh, az európai fogyatékkal, fogyatékossági stratégiával kapcsolatban, és most pedig megadom a szót eh, Catherine Langenszépen asszonynak a zöld frakció nevében öné a szó, képviselőasszony. Na, ja, na. Guten Abend. Jó estét kívánok, kedves elnök úr! Holnap a plenárison vitázunk a 2020 utáni stratégiáról a fogyatákkal élők nevében. Én szeretnék egy állásfoglási indítványt kezdeményezni, amelyet az <clears throat> EMP készített elő, és februárban kellene, hogy erről szavazzunk. Ennek oka az, hogy a jelenlegi fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégia lejár, és ez a ház még nem járult hozzá és stratégia kidolgozásához. Az EU-ban élő fogyatékkal élők még mindig diszkriminálást élnek meg több területen, éppen ezért nagyon fontos, hogy az új EU stratégia ambiciózusabb és átfogóbb legyen, mint a korábbi. Éppen ezért szeretnénk állásfoglalási indítványt kezdeményezni, ezt a bizottságnak eljutatni, ahol a jövőbeni stratégia készül. Azt gondolom, hogy azok az emberek Európában, akik fogyatékkal élnek, számítanak a támogatásunkra. Éppen ezért, kedves kollégák, arra kérem önöket, hogy támogassanak egy olyan állásoglási indítványt, amelyről februárban fogunk szavazni. Köszönöm. Köszönöm Langen szépen képviselő asszonynak. Most pedig egy ellenkező, ezzel ellenkező javaslat van-e? Senki sem kéri a szót, akkor erről a kérésről szavazunk. Készfeltartással ki támogatja Langenszépen asszony kérését, az emelje fel a kezét. Ki ellenzi, ki tartózkodik, akkor ezt elfogadtuk. Tehát az Európai Unió fogyatékossági stratégia 2020 után egy állásfoglalással és egy szavazással fog véget érni egy következő ülésszakon. A szocialista frakció azt kérte, hogy legyen egy bizottsági és tanácsi nyilatkozat a COP25 eredményeiről. Ked reggel Bonafé asszonynak adom meg a szót. Köszönöm tegnap fejeződött be a COP25 munkája. Néhány gyenge, nagyon gyengécske kötelezettségvállalás történt, és a várakozásoktól messze elmaradt az eredmény, nem alkalmas arra, hogy megállítsuk a globális felmelegedést. A múlt héten a az új zöld megállapodásról volt egy rendkívüli ülés, és emlékeztetek arra is, hogy legutóbb Strasbourgban az Európai Parlament megszavazta a klímaválság helyzetet, ezért is lenne érdemes beszélni a COP25 eredményéről, hogy hogyan, ha lépjünk előre. Van-e ezzel ellentétes vélemény? Tessék, képviselő kollega. Yes, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy nagyon fontos vitát folytatni a COP madridi találkozójáról, mert ez nagyon sok csalódást okozott, de az, hogy ezt a keddi ülés napi, rendi, napi rendjére ö, ö, tűzzük, azt jelenti, hogy a máltai helyzetről való helyzetről próbáljuk meg elterelni a figyelmet. Azt gondolom, hogy a helyzetet tekintve Máltán igenis időre van szükségünk, én természetesen támogatom a vitát a kopüléséről, de azt javaslom, hogy ezt tegyük inkább kedd délutánra, napirendre, csütörtök délutánra, kedd délutánt el tudom fogadni. Támogatni tudjuk önöket, de engedjék meg azt, hogy teljes körű vitát folytathassunk a nagyon súlyos helyzetről Máltán kedden reggel. L'onorevole non è contrario, ma... Tehát a képviselő az, hogy nem ellenzi a témafelvetést, Tessék, visszadom a szót önnek. Valójában itt most utat tévesztenek, hiszen eh, ezt a vitát mi kedd délelőtre kértük azért, mert ott van elég idő kedd délután, azonban telített a napi rend. De számunkra ezzel nincsen probléma. Tehát el tudjuk fogadni a kedd délutánt is. A fontos az, hogy erről a kudarcos konferenciáról beszéljünk. Quindi, se, eh, Nos, eh, Borefe asszony eh, szavazhatunk akkor arról, hogy inkább kedd délután legyen. Ki van tehát amellett, hogy ezt a napirendi pontot kedd délutánra tegyük, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, akkor ezt elfogadtuk, tehát tanács és bizottsági nyilatkozat a COP25 eredményeiről a KED délutáni napirendre került ezzel, ami a szerdai napot illeti, az ECR kért, kér egy állásfoglalást a külügyi képviselőtől, az iráni tiltakozások erőszakos elnyomása témájában, hogy az ötödik délutáni napirendi pont legyen szerdán, és egy állásfoglalás legyen megszavazva csütörtökön. Fotiga asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én szeretném kérni azt, hogy ezt a napirendi pontot napirendre tűzzük. Tudom, hogy karácsony előtt járunk, de sajnálatos módon már most tudjuk azt, hogy 1500 ember gyilkoltak meg Iránban, a legutóbbi összecsapások alkalmával. Az ellenzék tagjai, a demonstrálók beleév, beleértve a kiskorúakat megpróbálják megtalálni azokat, akik eltűntek a demonstrációk alkalmával. Tehát nagyon fontos, hogy felemeljük a hangunkat, és megvédjük az irániakat, hiszen számukra élet-halál kérdéséről van szó. Nagyon sokan börtönben vannak, és még mindig bizonytalanság miatt szenvednek. Éppen ezért szeretném kérni azt, hogy egyezzenek bele abba, hogy ez a napi rend megvalósulhasson. Köszönjük Fotiga képviselő asszonynak. Ellentétes vélemény, amennyiben van. Bonafé, Bonafé képviselő asszony. Köszönöm. Valójában nem ellene szeretnék beszélni, hanem egy javaslatot tenni, mert nyilvánvaló, hogy a mi frakciónk is súlyosan elítéli a tüntetések leverését. Valójában egy vita plusz állásfoglalás szerintünk januárban eh, helyes valóbb lenne. Fontos a téma, eh, és általában is lehetne beszélni az Iránnal való kapcsolatokról, hiszen ez például az atomegyezményhez, illetve úgy általában az emberi jogokhoz is kapcsolódik, és együtt lehetne kezelni a témát. Fotiga asszony elfogadja ezt az ellenjavaslatot, tehát arról van szó, hogy a januári plenárison foglalkozzunk az Irán témával. Elfogadja? And I think... Köszönöm, elnök úr én azt gondolom, és a kommunizmus ellenes tüntetések régi eh, eh, tapasztalataival rendelkezem, és tudom, hogy mennyire fontos azok számára, akik szenvednek, hogy kiálljunk értük. Természetesen értem azt, hogy a többség eh, szava dönt a házban, hogyha a többség úgy dönt, hogy ezt a pontot halasszuk a januári plenárisra, akkor ez így lesz, de én önet, önt, elnök úr, arra kérem, hogy nyilatkozatot adjon ki. Én úgy érzem, hogy a parlament szava meghatározó. Tehát eh, akkor szavazzunk készfenntartással. Fotigasszony javaslatáról kérem emeljék fel a kezüket. Ki è contrario? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy eh, a külképviselő, a külügyi főképviselő, tehát Volete una verifica, ma... Ellenőrző szavazást kérnek? E, szerintem elég egyértelmű volt az eredménye a szavazásnak. Nos, nézzünk akkor egy ellenőrző szavazást. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát eh, a külügyi főképviselő eh, alelnök eh, egy nyilatkozatot tesz az iráni tiltakozások erőszakos leveréséről, és ezt követi egy csütörtökön megszavazandó állásfoglalás az alábbi határidőkkel. Állásfoglalás indítvány benyújtása december 17-e, KED 12 óra, a közös állásfoglalások benyújtási határideje december 18-a 12 óra, azoknak módosítása december 18-a szerda 13 óra, és részenkénti, valamint külön szavazást december 18 szerda 19 óráig lehet kérni és akkor ezzel ezt a részt já, lezárjuk. Fesztély képviselőkért szót. Köszönetet szeretnék mondani egy képviselőnek, kedves Nigel Farage, ön a Brexit atya, és ezzel megmutatta azt, hogy még egy antidemokratikus intézmény is, mint az EU megdeformálható, és van remély a nemzeti demokráciák számára. Köszönöm szépen! io mm, mi sembra di essere sempre molto disponibile. Tutte le... Én azt gondolom, hogy én elég szabadon megadom a szót azoknak, akik kérik. De itt valójában ugye a lehetőség arra van csak, hogy ügyrendi felszólalást tegyenek. Vitát kezdeményezni nem korrekt. Nos, így akkor kialakult a végleges napirendünk, és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 az ilyen jellegű megnyilatkozásokkal ellen szokott kikelni. Eh, a terem ebből a részéből, ha érkezik ilyen, még eh, ha más irányból érkezik, akkor itt most sajnos egy, egyszerre beszél az elnök, illetve a képviselő úr. Egy kis egyensúlyt szeretnénk kérni, méltányosságot. Képviselő úr, emlékeztetek arra, hogy eh, különböző frakciók képviselői eh, kértek szót, eh, kaptak is. Eh, ilyenkor ügyrendi kérdésről lehet beszélni, másról nem. Köszönöm. Kedves kollégák, folytatjuk akkor napirendünk első pontjával, amely egy bizottsági nyilatkozat a romániai forradalom 30. évfordulójára vonatkozóan 1989. decemberi forradalomról van szó. Szeretnék figyelmeztetni arra, hogy az elektronikus és a standard rendszert lehet felhasználni a szókérésre, kék kártyás kérdéseket is feltehetnek. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy folytatnánk a vitát. És szeretném is megadni a szót a bizottság képviselőjének, Valleán biztosnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Honorable members! Tisztelt képviselők! megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok önök előtt, és együtt emlékezhetünk meg a 89-es romániai forradalom évfordulójáról. 89. 1989. december 16-ai eseményről van szó, azaz 30 évvel ezelőtt kezdődött Temesváron a forradalom. Ez volt az első lépés Románia visszatéréseit illetően Európába. Több évtizedet követően, amikor is kényszerűen elszigetelve élt az ország, amikor is Kelet és Nyugat-Európa el volt egymástól választva. Ez a forradalom volt az egyik utolsó a népfelkelések sorában Közép-Kelet-Európában, de a legvéresebb is, több ezer ember fizetett életével ezért, a szabadságért, és 89. decemberében az alapvető jogokért, a szabadságért, a jogállamaságért és a demokráciáért adták az életüket az emberek Romániában. Ezek is azok az alapvetések, ezek az alapértékek, amelyekre Európa támaszkodik. A különböző hagyományokra, etnikumokra tekintet nélkül kell biztosítani ezeket az alapértékeket. A jogállamiság, a demokrácia, továbbra is meghatározóak az európai egység számára is. Az az erőszak, amelyel a román kommunista rezsim próbálta meg a román nép felkelését leverni, mai szemmel úgy tűnik, mint hogy a fényévekkel ezelőtt történtekkel történtek volna, tehát 89-hez képest Én magam 21 éves voltam akkor, főiskolai tanulmányaim utolsó évét végeztem, és ez egyébként igen hideg decemberi tél, igen forró napjai mindig is megmaradnak az emlékezetemben. Valószínűleg senki más nem fogja ezeket a napokat elfelejteni. Azóta elindultuk a demokrácia felé, egy átmeneti időszakot éltünk meg, és ez kulminálódott az EU-hoz való csatlakozó, csatlakozásunkban, de hát semmi nem mm, mm, mm, múlandó, mert senki sem felejtheti el, hogy milyen is volt az életünk az elszigeteltségben és a szegénységben. Ezért ezeket az alapvetéseket, amelyekért ma síkra szállunk, a közvetlen szomszédainkkal való kapcsolatunkban is alkalmaznunk kell. Nagyon sok még a teendőnk mindaddig, amíg egy igazi konvergenciát érünk el az EU-n belül, hiszen ha pontosan megvizsgáljuk a helyzetet, akkor is elemezzük a jogállamiság helyzetét, akkor tudjuk, hogy sok még a teendő. A gazdaságunk területén van még tennivaló a technológia területén is, de bizonyára ezek az elindult fejlődést igazoló lépések folytatódni fognak. Ambiciózusak is vagyunk, mert senkit nem akarunk hátrahagyni. A közlekedési biztosként a mobilitási rendszert mindenképpen erősíteni fogunk, amely a mindennapi életünk, illetve a gazdasághoz való hozzáférésnek is az egyik kulcsa, és ezt mindenki számára biztosítani is kell Európában. A román támogatottság az EU-val szemben óriási, kiemelkedő. Nagyon sokat profitáltak a román polgárok a csatlakozásból, és az elmúlt EP választási részvétel is magasabb volt az EU-s átlagnál. Hölgyeim és uraim, decemberben, 1989. decemberében a forradalomnak a képei megmutatták azt, hogy Románia visszatérte szintére, és azt hiszem, hogy nagyon jó helyen vagyunk itt, hogy ennek a 30 éves múltját megünnepeljük, és hogy Románia valóban célba ért, és itt van az Európai Unió középpontjában. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a frakciók nevében két percre a néppárt nevében Beszeszkó képviselő kap szót doamnă președintă în primul először is szeretnék köszönetet mondani azért hogy napirendre tűzték ezt a témát itt az európai demokrácia középpontjában. mai napon egy 30 éves évfordulót ünneplünk ez volt az az időpont, amikor Temesvár először nyugtalansággal, felkeléssel, aztán nagyon fontos középpontá vált. December 16-án kezdődött tehát ez a történet, 17-én Ceausescu belelövetett a tömegbe, aztán a forradalom átcsapott Temesvárról más romániai városokra is, több milliónyi román vonult ki az utcákra. Ennek a rezsimnek a brutalitása vezetett több százezres nagyságrendű ö, halálesethez, és nagyon sok ö, ö, sérülthöz is, több ezreket megkínoztak. Ezeknek a számoknak a dacára mégis azt mondhatják milliónyian Romániában, hogy mindenki látta, hogy a saját népére lövetett román hadsereg, lőtt a román hadsereg. Szeretnénk visszatérni, szeretett volna akkor is visszatérni a román nép az európai értékekhez, és ez a, a kívánalom sokkal erősebb volt, mint a félelem a lövésektől ezekre mondott a román nép nemet, és fizetett az életéért, hiszen a kommunizmust akarta hátrahagyni. És ez volt az a pillanat, amikor vissza is tért az európai családba. Elérkeztünk Európába, csatlakoztunk az EU-hoz, a NATO-hoz, és tudjuk, hogy Európa nem csak béke projekt, hiszen az Európai Unió egyben az az eszköz is, amelyel megbuktathatóak a diktatúrák. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a szocialisták képviseletében másfél percben a terhes képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A decemberi forradalom 1989-ben véget vetett Romániában a kommunista rezsimnek más kommunista országokkal ellentétben az embereknek meg kellett halniuk, embereknek kellett meghalniuk azért, hogy az ország a demokráciához visszatérhessen. Akik annak idején életüket vesztették, mellettük még voltak továbbá olyanok, akik megsérültek, és akik régóta küzdöttek a szabadságért. Nagyon sokan fegyverekkel a kezükben harcoltak, és nagyon sokakat vetettek börtönbe, és ott kellett meghalniuk. Voltak, akik Románia határán vesztették életüket, amikor a börtönből menekültek. A görög katolikus egyház nem oldolt be a kommunizmusnak, éppen ezért törvénykívüli egyházzá nyilvánították, és nagyon sokan veszítették életüket börtönökben. Ortodox papoknak, az ortodox papoknak ugyanez a sors jutott. Azért, mert nem akarták szolgálni a kommunista pártot, illetve a kommunista ideológia ellen küzdöttek. több millió román családtól vette el az állam a földeket, a 89-es forradalom a csúcspontja volt Romániában a demokráciáért való küzdelemnek. 30 év telt el 89 eh, óta, és eh, nagyon örülök, örülünk annak, hogy most minden román kezet tud fogni egymással. A Rinyó képviseletében Csolos képviselő kap szót két percben. ...1989. december 16-án, 30 évvel ezelőtt terjed tovább Temesvárról a revolúció, a forradalom lángja. Több ezren, majd tízezren demonstráltak, később Bukarestben, Klúzsban és más városokban is ugyanezt történt. Azok az emberek, akik az, annak idején az utcára mentek, nagyon jól tudták azt, hogy életüket teszik kockára, és mégis a szabadságot választották és a diktatúrát elutasították, fellázadtak az egyik legkeményebb diktatúra ellen Európában. Az ő bátorságuk tette lehetővé azt, hogy Románia visszatérhessen a szabadság, a demokrácia, a pluralizmus és a jogállamiság értékeihez az ő bátorságuk tette lehetővé azt, hogy Románia visszakerülhessen a szabad e, Európa térképére. Nagyon sokan váltak külsőké, de sokak nem térhettek vissza otthonaikba. Egy e, nő mesélte el azt, mint a 22. maga is az utcára ment, hogy a fia három nap után véres ruhában tért haza, és egy barátja a karjaiban vesztette életét. A fiatal ember eh, december 26-án került vissza a családjához egy koporsóban. Az elmúlt évben, amikor a, a hősök neveit a királyi palota előtt feltüntették egy megemlékező táblán. Egy fiatal ember egy papír ráírta azt, hogy édesapám szeretlek, és ezt a lapot oda tette az emléktábla mellé küzdenünk kell azért, hogy az embereknek ne kelljen meghalniuk a békért az utcákon, sem most, sem majd a későbbi generációkban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a zöldek képviseletében Bütikófer úr kap szót két percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák, azok, akik a román forradalom oltárán áldozták fel életüket, vagy megsebesültek, azok a családok, akiknek áldozataik voltak, előttük csak meghajolhatunk. Azt gondolom, az egyik legértékesebb örökségünk az Európában, amit Európában megosztatunk egymással, amelyre olsó példa van az országainkban, és ezek az eltökélt férfiak és nők, akik a békéért és demokráciáért folyamatosan kiálltak, még mind, mind a mellett, hogy ezért nagy személyes árat kellett, hogy fizessenek. Azt gondolom, hogy ez a parlament konszenzust teremtett. Az én frakciómban azonban nincsen konszenzus annak kapcsán, hogy az Európai Parlamenten egy új gyakorlatot vezessünk be, amely az állásfoglási indítványokat Európa történelméről összefoglalja, és kimondja azt, hogy mi is történt eh, Európa történelmében. Aki a igazságot eh, keresi, a sokszínűséget is kell, hogy keresse, és aki az igazságot keresi, annak vitába kell bocsatkoznia, és el kell látogatnia a történelemházában, de nem egy parlament eh, feladata az, hogy többséggel arról döntsön, hogy mi a, az igazság a történelmi események kapcsán. És azt gondolom, hogy nem segít, ez mindegy, hogy ez melyik oldalról jön, középről, jobbról vagy bal oldalról. Úgy érzem, hogy ez tévút, amelyre eh, keverednénk ezzel. Éppen ezért az én frakcióm az összes többi frakciót arra kéri, hogy még egyszer gondolkodjunk el arról, hogy tényleg ezen az úton akarunk-e tovább menni. Vannak formái annak, különböző formái annak, hogy a tiszteletünket kinyilvánítsuk, anélkül, hogy ebbe a zsákutcába kerüljünk. Köszönöm. On behalf of the European Conservatives... Köszönöm. Az európai konzervatívok és reformerek frakciója nevében Prokacsini úr másfél percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ma ünnepeljük eh, az utolsó felvonását annak a szabadságidőszaknak, eh, amely 1989-ben eh, söpört végig Európán, eh, és több ezer férfinek és nőnek a bátorságát ünnepeljük, akik életüket áldozták Romániában azért, hogy a gyermekeik egy olyan országban élhessenek, amely szabad a kommunista elnyomástól. És itt most egy nagy művész szavait, román keresztény Kamilia Demetrescu szavait szeretném idézni. A nyugaton nem tudták, vagy nem akarták megérteni azt, hogy a történelem már elítélte a kommunista utópiát. Ezekben a napokban ezért állt fel egy egész ország, eh, és eh, gyújtott gyertyát az ablakokba. Eh, nos, meg kell emlékeznünk azokról az eseményekről, amelyek olyan sok évvel ezelőtt történtek. A román forradalom továbbra is él, és példaként szolgál például olyan helyeken, mint Hongkong, ahol a világ nem figyel oda azokra a bátor álmodozókra, fiatalokra, eh, akik eh, harcolnak, csak úgy, ahogy eh, nem figyeltek oda eredetileg a romániai fiatalokra sem. Köszönöm szépen, most két percre Murasán képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! December 16-án, 30 évvel ezelőtt, 1989-ben több ezer román vonult ki az utcára első ízben. Több tízezrek követték őket a következő pár nap során. Ezek az események, amelyeket ma a romániai felkelésként, népfelkelésként ismerünk, buktatták meg a romániai diktatúrát, és Romániát visszavezették az Európ- Európába. Ezzel vált lehetővé több millió román számára kinyilatkoztatni azt, amit gondolnak, elolvasni azt, amit szeretnének, évtizedeket követően családjaikat egyesíteni, találkozni a családtagokkal, és a román nép a forradalom kapcsán ki is hívta magának a helyet Európában, nyilván ezért nagy árat fizetett. Ezt a vitát ma a megemlékezés jegyében tesszük. Sok halott áldozta életét. Más közép-kelet-európai országokban ezek a forradalmak békésebben zajlottak le. Nálunk 1246 áldozatról beszélünk, akik valóban életüket áldozták a szabadságért, a demokráciáért. Azóta a románok azonban továbbra is folytatják a harcukat. Az elmúlt 30, év, az elmúlt 30 évben azért harcoltak, hogy Európában újra meglegyen a helye az országnak. Egyikévé váltunk a 28 Európai Uniós tag országnak, de erkölcsi kötelezettségünk is azért, hogy az alapértékekért harcoljunk, mert ezekért oltották életüket és adták életüket 89-ben az elődeink. Tovább kell tehát harcolni az Európai Egyesülésért és a békés egymás élésért itt az Európai Unión belül az egyes nemzetek között. Köszönöm szépen. Egy percre Benea képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves képviselőtársak. 89 telén Nikita egy teljesen normális életet élt, 90-ben szeretett volna házasságot kötni, viszont december 22-én életét vesztette, mert lelőtték a romániai forradalom alatt. Ő volt a, az, aki fizikából tudós volt, sajnos sosem térhetett haza a családjához, Bakaóban vesztette életét. Ma a bakaui temetőben nyugszik, és minden évben december 22-én ugyanazt a kérdést teszi föl az édesanyja magának, ki ölte meg a fiamat. A több ezernyi áldozat a forradalmárok közül egyfajta fényt sugároz. Helyre kell állítani Romániában is a jogállamiságot, ezért ezeket az eseteket ki kell deríteni, az eseményeket tisztán kell látni, a teteseket bíróság elé kell citálni. Tulajdonképpen soha nem késő ehhez. Köszönöm. Thank you very much. Now for two minutes. Köszönöm. Most eh, két percre Botos úr kap szót. Köszönöm, eh, elnök asszony, tisztelt kollégák. 30 éve volt az 1989-es román forradalom. Ez az egyetlen ország, eh, ahol annak ellenére akart hatalmon maradni a kommunista hatalom, hogy szembesült a nép akaratával, több mint ezeren haltak meg ezen a tíz napon, amikor a lakosság és a rendvédelmi szervek összeütköztek. Az egész Temesváron kezdődött 30 évvel ezelőtt. Hihetetlen bátorságról tettek tanúbizonyságot amikor fellázadtak. A hatóságok pedig lőttek férfiakra, nőkre, gyerekekre. Mégis ellenállt a város, és ott maradtak az utcákon ez az talán legtisztább kép, amit fel tudunk idézni a román forradalomról. Láttuk, hogy meghalnak az emberek az utcán. Az én szülővárosomban is voltak sebesültek és halottak. 30 év után eh, Aradon is megemlékezünk eh, erről. Eh, ez bizonyította azt, hogy mekkora ereje van az embereknek, amikor összefognak Temesváron, Aradon, Budape- Bukarestben, vagy bármely más városban. És ez az együttes kiállás adott erőt ahhoz, hogy megdöntsék a totalitárius rendszert fel kell tenni a kérdést, hogy mi az igazság, és igazságot kell követelni azoknak, akik elvesztették az életüket a családjuk nevében, fel kell oszlatni a sötétséget a tények körül, és meg kell nevezni a 89-es vérengzés elkövetőit azért, hogy békében nyugodhassanak hőseink. Thank you very much. Köszönöm szépen. Guy King a két percben

Jordanov úr, a szó. Взимам думата. Please, can you stand up? По повод. Kérem szépen álljon föl. Köszönöm szépen. Azért szólalok fel, mert ami éppen elhangzott ezzel kapcsolatban, szeretném köszönetemet kifejezni kollégámnak. Hogy mondjam el, hogy valóban adóznunk kell az összes áldozat előtt. Ezt tesszük ma éppen. Tiszteletünket fejezzük ki a halottak előtt. Hagy emlékeztessek mindenkit, bolgár képviselőként, hogy két nappal a mostani megemlékezést adó esemény előtt, december 14-én Szófiában a bolgár parlamentet blokkolták a lakosok, és azt követelték, hogy töröljék el az egyes cikket. Mármint, hogy a bolgár alkotmány első cikkét. Ebben az állt, hogy a bolgár kommunista párt a legfelső ö, ö, döntéshozó. El, az elnök közbe szól, hogyha kérdés kíván feltenni, akkor kérem ezt ö, ö, intézegál asszony felé, Egyébként folytatnunk kell a vitát. Van-e kérdése Gálasszony számára? A kérdésem a következő. Gálasszony, meg van-e ön győződve arról, hogy ma, amikor még mindig léteznek diktátorok, folytatnunk kell a munkánkat annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni a vérontást. Megvan arról győződve, hogy az Európai Uniónak más eszközöket is keresnie kell, annak érdekében, hogy minden diktatúrát megszüntessen, amelyek manapság még léteznek, hiszen nem olyan messze léteznek ezek tőlünk. Gálaszonynak 30 másodperce van a válasz. Úr, ahogy az imént mondtam,

Köszönöm szépen, most pedig másfél percre Liberacki képviselő kap szót. Witam panią Jako jeden z nielicznych nie jestem. Jestem z Polski. To w Polsce. Lengyelül szeretnék felszólalni. 40 évvel ezelőtt Lengyelországban szintén egy rendszer alakult ki, illetve elindult egy rendszer megbukása. A berlini fal még szinte nem is létezett, és Románia, Dél-Korea, illetve Észak-Korea és Kuba voltak hívei a kommunista rendszernek. Éppen ezért támogatom ezt az elsőlesi indítványt, amely elítéli ennek a rendszernek a voltát. Tisztában vagyunk azzal, hogy Románia 89 óta nagyon nagy utat tett meg, és nagyon fontos az áldozatok előtt tisztelettel adóznunk, illetve mindazok előtt, akik a forradalomért küzdöttek, és nagyon örülünk annak, hogy Románia csatlakozott az Európai Unióhoz, és remélem azt, hogy Románia a Schengeni zónához is mi hamarabb csatlakozni tud. Köszönöm. Köszönöm. Két percben Montreanu képviselő. Köszönöm a szót, elnök asszony. 30 év telt el a román forradalom óta, és ez volt az első a televízióban is közvetített forradalom. Több millió ember láthatta Európában, nem csak Európában azt, hogy milyen erőszakosan léptek fel olyan emberek ellen, akik a totalitárius rendszert meg akarták buttatni. Ami 89-ben Romániában történt, nem csak egy olyan esemény volt, amely a románok számára volt fontos, hanem más népek számára is, akik szolidaritást vállaltak. Nekik is ez volt az érdekük, hogy kiderüljön az igazság. Azóta három évtized telt el, és a román nép 89 óta keresi a választ bizonyos kérdésekre. Azt várják, hogy az összes vádlott um, bíróság elé kerüljön, illetve hogy uh, bűneik um, tükrében elítéljék őket. Hogyha az igazságügyi rendszer Roméniában uh, nem deríti ki az igazságot, akkor legalább még 30 évet kell várniuk uh, az áldozatoknak ezekre a válaszokra. És névtelen tettesek, elkövetők anyagaként kerül ez majd a fiókok mélyére. Nagyon fontos, hogy minden egyes haláleset esetében kiderüljön, hogy ki volt a tettes. A román népnek igazságra van szüksége, és a sebek addig nem gyógyulhatnak be, amíg ki nem derítik azt, hogy kik voltak a tettesek, a bűnösök 89-ben. Előbb-utóbb kiderül az igazság, de néha ez túlságosan későn derül ki. Mi azt szeretnénk, ha ez most nem túl későn derülnek ki. Fontos, hogy a 89-es forradalom a megemlékezés pillanata legyen, és nagyon fontos az igazságot ennek érdekében mi hamarabb kideríteni. Montreano, will you accept a blue card from Mr. Elfogad Szokol úrtól egy kékkártyás kérdést. Elfogadja. Szokol úr 30 másodperce van a kérdés feltöpésére kolega materiju spomenuli ste nerazjašnjena pitanja o tome tko je odgovoran za smrti velikog broja ljudi. köszönöm ön feltette a kérdést hogy ki az aki felelős ki az aki bűnös az áldozatok kapcsán. Én ezt a kérdést ki tudom bővíteni. Tudjuk azt, hogy mi történt Ceausescuval. Ez azt jelenti-e, hogy Csocsesko esete, ennek a kormánynak az esete is. A kommunista személyzet megmaradt az egyetemeken, a hatóságokban, ők voltak a felelősek ezekért a bűncselekményekért, de soha nem ítélték el őket. Ezek a személyek léteznek-e még, illetve hogy ez problémá még Románia számára? Have... Köszönöm, Montrán úr, 30 másodpercben kérem, hogy válaszoljon. Sajnos a mai napig nem ismeretesek a román forradalom részletei, illetve nem ismeretes az összes részlet. Az Emberi Jogok Bíróságán és azt követelik, hogy derüljön ki az igazság, a bűnösök álljanak bíróság elé, illetve hogy fogalmazódjon meg egy végkövetkeztetés az egész román nép számára hozzászólásomban elmondtam azt, hogy Románia nagyon sokat szenvedett, amiatt, hogy a tettesek még mindig nem ismertek. És azok, akik bűnösök voltak, továbbra is közhivatalokban dolgozhatnak. Köszönöm szépen. Abram képviselő egy percben. Thank you very much. Personal, ca om care a trăit o jumătate din... Köszönöm szépen. Személyesen, aki a fél életét egy elnyomó rendszerben éltem, azt gondolom, hogy semmi nincs annál veszélyesebb, mint egy diktatúra az emberi lélek számára. A demokrácia és a diktatúra közötti átmenet szinte a másodperc töredéke alatt eldönthető, azzal, hogy valaki hallatja el hangját, vagy pedig nem. Nagyon sok ember vesztette életét, azáltal, hogy lelőtték, másokat pedig láttunk hallgatni. Nagyon fontos, hogy tudjuk az igazságot 89-ről, éppen ezért kötelezően ki kell mondanunk az igazságokat. Ezzel több ember életét meg tudnánk menteni, mint ahányról ma megemlékezünk. Állítólagos demokráciákban is el tudnak bújni a tettesek, és a kevésbé olvasottakat pedig megvezethetik. Nagyon fontos, hogy azt is látnunk kell, hogy a politikai véleményünket sokszor nem mondhatjuk el, anélkül, hogy megcsúfolnának bennünket, kicsúfolnának, vagy megvetnének bennünket. Éppen ezért úgy tűnik, hogy ez veszélyes. Ennek ellenére ki kell mondani az igazságot, és mint ahogy mondtam, a másodperc töredéke alatt kell sokszor a helyes döntést meghozni. Köszönöm. Két percre Vince úr kap szót. Doamna președinte, doamna comisar, Acum 30 de ani, pe măsură ce regimurile comuniste... szépen. 30 évvel ezelőtt, amikor a kommunista rezsimek egymás után bedőltek, úgy tűnt, hogy Ceausescu diktátor még továbbra is egy hatalommal rendelkező személy. Ebben a kontextusban a, revolu- a forradalom szikrája indult el Tőkés László lelkész hatására. A falu pusztítási programmal szembe próbált szállni, és az ő oldalára álltak az emberek. Éppen ezért nagyon kérdéses, hogy az állami kitüntetés, amelyet tőkésnek ítéltek, visszavonta a román állami vezetés. A kollektív emlékezet nem feledkezhet meg Tőkés László lelkész szerepköréről. Csacsaszkóékon kívül tulajdonképpen senki más nem ítéltek bűnösnek, tehát egyedül a házaspárt ítélték el, a korábbi kollaboratőrök még mindig hozzáférnek a korábbi adminisztráció, a, a kormányzat dokumentumaihoz, elkobzott vagyontárgyakat nem szolgáltattak vissza és több mint 1100 halottról megemlékezni, ez nyilván nagyon fontos, ugyanakkor nem szabad vesztegetnünk az időt, és felelősségre kell vonnunk a bűnösöket, a felelősöket, és a kommunista rezsim által okozott károkat pedig helyre kell hozni. Elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy a saját jelenünket is feldolgozzuk, hogyha egy egészséges jövőbe kívánunk tovább lépni. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Egy percre Csuhodáró képviselő kap szót. Astăzi este vorba despre... Elnök asszony, ma a romániai forradalomra emlékezünk, a románok bátorságáról beszélünk, egy román diktatúráról, a szegénységről, amelyet leküzdött a nép. Volt egy manifesto 30 évvel ezelőtt, amely minden román felé fordult, már ez elindította a román forradalmat. A szekuritáta és a katonaság, ha nem provokálta volna ki ezt a vérontást, akkor nyilván ma sokkal jobban állnánk. A lányom annak idején nagyon fiatal volt, örülhet annak, hogy egy szabad Európában nőhetett fel, de dolgoznunk kell ezért, azért, hogy a, a meglévő falak még leomoljanak. Ha ma emlékezünk, akkor azt gondolom, hogy tisztelettel kell adóznunk Románia előtt is, és mindent meg kell tennünk azért, hogy minden pozitívum valóra váljon. 30 évvel később a bizottságot emlékeztetni kell arra, hogy megérdemeljük, hogy végre Schengen tagjává váljunk. Köszönöm. Now for a minute and a half, Mrs. Grappini. The floor is yours. Grappini képviselőasszony másfél perc. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, tisztelt kollégák én is eh, tiltakoztam a Temesvári utcákon 30 évvel ezelőtt a temesvári polgárokkal együtt, és kérem értsék meg, hogy eh, a forradalom az nem egy személyről vagy egy csoportról szól, hanem a románokról, a temesvári eh, polgárokról, akik szikrát szolgáltattak, és aztán elterjedt az egész, az egész országban. Ez a valósága, az igazsága a forradalomnak. Kijöttek az emberek a gyárakból Temesváron, mint ahogy más városokban is, és összegyűltek a tereken, az utcákon. Ezt az eseményt erre emlékezünk ma, és emlékeztetnék rá, hogy sokan meghaltak Temesvár lakosai közül is, akik fegyver nélkül mentek az utcára és szálltak szembe azokkal, akik lőtek rájuk kötelességünk, kedves kollégák, itt az európai intézményekben, hogy tiszteletünket fejezzük ki a román nép iránt, amely egy Európa párti nép. A román nép Európa párti, és a helye az Európai Unióban van a bizottság, a tanács és a parlament kérem, hogy a románok jogai tartsák be, e, e, a hitelességünket vegyék figyelembe. Románia nagyon sokat változott az el, elmúlt 30 évben. Lehet, hogy önök nem is tudják, hogy mennyit. A románok szolidaritást kérik, kérnek, illetve azt, hogy tiszteljék az országukat. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Most pedig a spontán felszólalások következnek azoknak a dom meg a szót, akik eddig még nem szólaltak meg. Egy percre szót kap Tomács úr. Köszönöm, elnök asszony. 30 évvel ezelőtt sok millió román úgy döntött, hogy nem hajlandók félni, lementek a terekre, utcákra, és követelték, hogy érjen véget a bűnöző rendszer. 200 ezer lövedéket lőttek ki ellenük az utcákon. Győzelem vagy halál, ez volt a jelszavuk. Az ártatlanok szava kifejezi a szabadságvágyat. és aztán Románia el is érte a szabadságot, illetve a demokráciát és a visszafordíthatatlan európai integrációt. Románia abban az időszakban eltávolodott Európától, sok ezre haltak meg kommunista börtönökben, emlékezzünk erre az áldozatra is, hiszen ezekre a hősökre kell itt egyez, e, emlékeznünk, e, e, sose halnak meg a hősök, és ez emlékezünk erről a pillanatról, ami oly fontos hazám számára. Köszönöm. Hájser képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, 30 évvel ezelőtt kitört a romániai forradalom, és megszabadultak a diktátoroktól a kommunista rezsimtől, mert Ceausescu vezetett. Azóta Románia nagyon nagyot lépett előre, nem volt ez nyilván egyszerű, a lakosság azért nehéz időket élt meg, ugyanúgy, mint a cseh köztársaságban a sajátunk. Nem vagyunk nyilván még a német színvonalon, gazdasági értelemben, de ha a demokráciáról vagy más pontokról beszélünk, akkor igyekszünk nyilván elérni az Európai Uniós sztendereket, előrébb lépni. Ennek érdekében nyilván a jogállamiságot is fejlesztenünk kell, valamint a jogalkotási eszközveinket is, amelyekre rendelkezésünkre állnak, amikor ki akarjuk értékelni például az emberi jogok helyzetét, a kisebbségek helyzetét, kisebbségi jogokat ezekben az országokban. Nyilván van, ahol jobb a helyzet, mint máshol, de a legjobbat próbáljuk mindannyian. Köszönjük szépen, egy percre. Déle asszony következik. Um, Köszönöm, elnök asszony. Én uh, diákvezető voltam harminc évvel ezelőtt rországban és uh, inspirált bennünket a hősiessége a román munkásoknak, elutaztam Bukarestbe és Temesvárra, és ott töltöttem egy hónapot, és én azt kell mondjam, hogy az egyik eh, legnevezetesebb eh, időszaka volt ez az életemnek. Látni azt, hogy egy brutális rendszer összeomlik, és egy olyan elit, amely meggazdagodott eh, a nép hátrányára, és kialakított egy elnyomó rendőri szervezetet. Csodálatos élmény volt ezt látni összeomlani, hallani, érezni a nép reményét, jövőbe vetett reményét, hogy több beleszólásuk lesz a jövőbe, és stabilabb lesz a gazdasági helyzet. De én azt gondolom, hogy őszintének is kell lennünk, mert mit kaptak végül is? Nagyon sok szempontból ugyanez az elit maradt fenn, más ruhába öltözött, illetve egy neoliberális elit csatlakozott hozzá, és nagyon sok ember helyzete nem javult. Miért a románok a második legnagyobb diaszpóra,

Uh, Elnök uh, asszony, volt, aki egy kék kártyával integetett, nem tudom, hogy uh, ezt a kék kártyás lehetőséget megadja, mielőtt nekem szót ad? No, we will not allow the blue. Nem fogjuk most engedélyezni a kék kártyát, a spontán felszólalásoknál nem lehet kék kártyás kérdést feltenni. Köszönöm. Eh, én Észak-Nyugat-Angliában eh, vagyok képviselő, ahol egy nagy román közösség él, és én szorosan együttműködök velük. Eh, Sokukat barátoknak hívom, vannak köztük művészek, orvosok, ápolónők, vállalkozók, és nagyon sokan emlékeznek a brutális diktatúrára, illetve az azt követő forradalomra. Nem csak, hogy szabadok a románok most saját hazájukban, hanem 2007 óta élhetnek az EU tagság jótéteményeivel is. Sajnálatos módon a Brexit egy félelmetes dolog a román diaszpóra számára, akik elszenvednek erőszakos rasszista incidenseket. 2016 júniusának egyik estéjén román gyerekeket Manchesterben a szüleik magukhoz hívták, hogy jöjjenek be a lakásba, mert egyre erőszakosabb lett az utca közössége. E, továbbra sem játszhatnak kin, azóta sem. E, sajnálatos módon a Brexit sújtotta Nagy-Britannia e, szégyene, hogy azok, akik egy diktatúrát is megéltek, most félniük kell új hazájukban. Köszönöm. Most pedig a bizottság részéről Valeán biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, sokkal többet én sem tudok most mondani annál, hogy megköszönöm önöknek azt, hogy napirendre tették ezt a témát, és megköszönöm azoknak, akik hozzászóltak ehhez a témához. Remélem, hogy sikerül elfogadtatniuk ezt az állásfoglalást majd csütörtökön, és azok a románok, akik most Európában dolgoznak, komoly felelősséggel rendelkeznek a jövőre nézve, hiszen mi visszük azoknak a reményeit, akik 1989-ben egy jobb Európa reményében adtak életüket. Köszönöm. Thank you very much, Madam Commissioner. Köszönöm, biztos asszony. Akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. A szavazásra csütörtökön kerül sor. Most eh, a következő napirendről vitázunk. Közös vita, héjacsalás és pénzforgalmi szolgáltatók. Lidia Pereira asszony jelentése kötelezettségek a pénzforgalmi szolgáltatók számára, és egy másik jelentés Pereira asszonytól a csalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések. Itt most emlékeztetném önöket, hogy lehet jelentkezni spontán felszólalásra eh, a hagyományos módon, illetve elektronikus módon is eh, a terem előtt ki vannak függesztve az ezzel kapcsolatos tudnivalók. Most pedig szeretném megadni a szót Pereira Ferreira asszonynak négy percre önél szó, képviselő asszony. Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras e... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim! A népgazdaságainkat és a társadalmainkat is próbáljuk demokratizálni, jobbak lesznek a szolgáltatások, a termékek, közvetlen megoldások állnak rendelkezésre, Viszont egyre több lehetőség van a trükközésre is, hogy megkerüljék az adószabályozás, és ne fizessenek adót. Előre kell tehát nyúlnunk, és megelőzni tulajdonképpen ezeket, mert a hozzáadott ad hogy nagyon for, fontos bevétel az Unió számára, sőt az Unió saját források számára is. Az, hogy az adózási politikát itt harmonizáljuk a HIA tekintetében, az azt jelenteni, hogy a belső piac integráltabbá válna, a termékek és szolgáltatások nyújtása pedig a megfelelő alapokon, szabályokon nyugodhatna. Ezzel a bizalom is nőhetne a polgárok részéről a, a, az európai intézmények és hatóságokkal szemben is, a héja pedig tulajdonképpen üzleti partnerek közötti kapcsolaton alapul, ide sorolom a bizalmat is. A legtöbb üzleti partner ö, meg is felel ennek a bizalomnak, néhányan azonban elkerülik a, a héja befizetést. 2017-es évben 1,37 milliárdnyi volumenben csalták el a héját. 217 euró ez per fő. Ez 5 milliárd eurónak felel meg az online kereskedelem vonatkozásában. Azaz az elkereskedelmet tekintve Portugáliában súlyos helyzetről számolhatok be. Ezért gondolta úgy a parlament, hogy nagyobb igazságosságra van szükség, és fel kell lépni a csalások ellen. Egy központi európai rendszert kellene felállítani, és a fizetési információkat, a héja fizetéseket illetően is ki kellene cserélni egymás között. Ez az a akarat az, amely által a héja csalást sokkal hatékonyabban tudnánk leküzdeni. Fontos elemeket emelnék ezért ki. Hogyha hosszabb ideig lehetne eltárolni az adatokat, akkor az adóhatóságok képesé válnának arra, hogy hosszabb időn keresztül kövessék nyomon a csalókat. Egy minimális összeget is rögzíteni kellene, kellene mert ezáltal beszedhetők lennének ezek az adók. Az adatvédelmi ügynökséget is értesíteni lehetne annak érdekében, hogy a személyes adataikra vonatkozóan a polgárok jogai ne sérüljenek. Az új technológiák felhasználását is követeljük a fizetések során, ezeket modernizálni kell, és különösen fontos, hogy ezt a polgárok és a vállalkozások is érezhessék. Kedves kollégák, miről is van ma, ma itt szó? Az igazságosságról. Arról van szó, hogy teljesen független attól, hogy ki hol lakik, milyen digitális képességekkel rendelkeznek, a saját részüket befizessék. A pénzügyi technológiák változnak, változik az, ahogyan vásárlunk, ahogyan fogyasztunk, ahogyan fizetünk a szolgáltatásokért. De ehhez hozzá kell igazítanunk a megfelelő jogszabályokat is, hogy megfeleljenek a realitásoknak. És ne felejtsük el, hogy ezek a problémák a héja kapcsán határon átnyúlóak. Ezért fontos volt, hogy a nemzeti hatóságok és az EU-s intézmények közösen dolgoztak, annak érdekében, hogy nagyobb legyen a méltányosság, az igazságosság, egyre több csalást tudjunk felderíteni, és hatékonyabb legyen a harca fellépésünkben, és hogy az adóbeli igazságosság is meg legyen. Köszönöm szépen. Gentiloni biztosnak adok szót, parancsoljon. Uh, thank you, Madam President Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltetés most először gazdasági ügyekért felelős biztosként önök előtt állnom. Remélem, hogy nagyon jól együtt fogunk működni, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára fontos az adócsalás elleni fellépés. Szeretném megköszönni Pereira asszonynak a munkáját, illetve az Econ bizottságnak a munkát ezzel a két jelentéssel kapcsolatban. A héjacsalás eh, egy nagyon súlyos eh, eh, bűncselekmény. Fontos az, hogy az ezt megelőzni hivatott intézkedésekről demokratikus vita legyen. A tanácsban elfogadott december 2011. decemberében elfogadott csomaghoz kapcsolódik ez a téma a javaslat az adóhatóságokat olyan eszközökkel ruházza fel, amely lehetővé teszi számukra, hogy feltárják az elkereskedelemben a héja csalásokat. Az európai fellépés különösen fontos. 2015-ben, ahogy azt a raportőr is mondta, 5 milliárd eurót vesztett az Európai Unió termékek importjával. Ugyanez eh, igaz a szolgáltatások eh, kereskedelmére is, és mivel az elkereskedelem azóta jelentősen növekedett, nyilvánvalóan az adatok is növekedtek. A bizottság a pénzforgalmi szolgáltatók számára kötelezettséget eh, állapít meg arra, hogy a határon átnyúló fizetésekről adatszolgáltatást nyújtsanak. Ez a kötelezettségvállalás Ugyanakkor ez a kötelezettség ugyanakkor tehercsökkentést is jelen, hiszen már létező eszközökkel kell feldolgozniuk a tranzakciókat. Ez egy komoly lépés a héjacsalás elleni küzdelemben, azonban még sok tennivaló van. A héja hiányjal kapcsolatos tanulmány idén azt mutatta, hogy a tagállamok 137 milliárd eurót veszítettek 2017-ben eh, héja csalások miatt, és ez a szám még mindig túl magas. Ezért is eh, teszem az adócsalás elleni harcot eh, hivatali időm egyik legfontosabb témájával. témájával. E, nyilvánvaló, hogy az adószabályok betartására, betartatására, kikényszerítésére is oda kell figyelni, ezért is e, jövőre előadok egy e, cselekvési tervet tisztességtelen verseny nélkül kell, hogy tudjanak tevékenykedni az EU vállalkozások a piacon, míg az EU polgároknak jogosul, joguk kell, hogy legyen, hogy hozzáférjenek a piacokhoz, és hasznot kell, hogy húzzanak az így begyűjtött adóból. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a néppárt nevében Kárszal úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt biztos, illetve tisztelt jelentéstevő asszony, hölgyeim és uraim, minden évben 137 eh, milliárdnyi eh, euró héja eh, kiesést konstatálunk, ez több mint 11% a GDP-nek. Az adócsalás az online kereskedelemben egyre inkább nő, 90%-át az ügyleteknek pénzügyi, pénzorgalmi szolgáltatókon keresztül bonyolódik. Nagyon örültem az akciótárnak, amelyről ön beszámolt biztos úr, illetve Pereira a kolléganom jelentésének. Mind a két jelentéssel egy nagyon fontos lépést teszünk, afelé, hogy egy egységes európai héja eh, térséget hozzunk létre. És eh, az új intézkedések, amelyek 2021. januárjával lépnek hatályba, eh, nagyon fontos, hogy mindezzel a rendszerek kiegészül, kiegészüljenek. Nagyon fontos, hogy a kiskapokat megszüntessük, és ezt közös szabályokkal tudjuk megtenni. Nagyon fontos, hogy elvegyük a héjacsalók kezéből, kivegyük a héjakezők kezéből az eszközeiket, és a tanácsnak mondom azt, hogy a pozitív döntések ellenére, melyeket november 8-án meghoztak, több e, európai közös szabályozáson szükségünk. A jelenlegi rendszer a csalókat e, támogatja, és e, az egyhangúság eszközét, az egyhangú döntés eszközét meg kell szüntetnünk, az adóhatóságok között szorosabb eh, együttműködésre van szükség az adóhatóságok és eh, a pénzforgalmi szolgáltatók között. A pénzforgalmi szolgáltatók a határokon átnyúló ügyleteknél eh, nagyon fontos szerepet játszanak, és éppen ezért nagyon fontos, hogy egy új központi elektronikus rendszert hozzunk létre a

Köszönöm. Most pedig a Renew Europe eh, frakció nevében Kovácsik képviselő következik. Köszönöm, alelnök asszony. Biztos uh, úr, először is én üdvözlöm az ön kötelezettségvállalását, amit most itt eh, előttünk tett, hogy az adócsalást tekinti, annak az elleni harcot tekinti a legfontosabb feladatának. Ön említette számokat. A bizottság becslése szerint továbbra is mintegy 130 milliárd 2018-ban az elcsalt adó, ami továbbra is egy nagyon nagy szám. A héja körhinta csalások, amikor is bűnözők használják ki az EU rendszerét, és ezzel 50 milliárd euró kárt okoznak az adóhatóságoknak szerte Európában. A jogszabály amiről itt ma beszélünk, drasztikusan csökkenti az így kiesett pénz mennyiségét. Ezt nem csak a kormányok érzik meg, hanem az egész gazdasági rendszer is, a legitim vállalkozók eh, is kára van az adócsalásból, különösen a KKV-knak. Éppen ezért én üdvözlöm eh, azt, hogy megpróbáljuk kiküszöbölni a helyi rendszer hiányosságait. Az Európai Parlament szemszögéből mindig is eh, azt gondoltuk, hogy az adórendszer legyen megfelelő a modern korhoz szabott. Ez állandó munkát jelent, mindig hozzá kell igazítani a szabályainkat a valósághoz, és az adóbeszedés hatékonyságát javítani kell, fellépve a csalás ellen. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a KKV-knak nagyon sok fáradtságába kell telik az elvárt információ összegyűjtése és jelentése Fontos tehát, hogy az új szabályok ne jelentsenek további administratív terhet a KKV-k számára, hogy azok ne tudjanak növekedni, különös tekintettel a határon átnyúló növekedésre az egységes piacon belül. Az európai jogszabályokat a jövőre kell hangolni, és hozzá kell igazítani a jövőben kialakuló üzleti modellekre. Éppen ezért én örülök annak, hogy a parlament kifejezetten rámutatott a digitális ágazatra, eh, mivel egyre inkább digitális lesz a gazdasági eh, környezet. Én eh, a mesterséges intelligencia alapú megoldásoknak a lehetőségére is felhívnám a figyelmet az adócsalások elleni harcban, ugyanis azok olyan kockázati modelleket tudnak kialakítani, amelyekkel elemezhetőek a problémák. A mesterséges intelligencia összegyűjthet olyan információkat, amelyeket az emberek, a tisztviselők csak fáradtsággal tehetnek meg. Különösen hatékony lehet a csalások elleni fellépésben. Szeretném megköszönni a raportőrnek és a kollégáknak az együttműködést. Mi egy olyan jelentést készítettünk, amely nagyszerűen tükrözi a parlament prioritásait különös tekintettel az adóigazgatóságok együttműködésére, illetve a pénzforgalmi szolgáltatókra. Én úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy növekedjen a határon átnyúló együttműködés egyfelől, másfelől viszont határozottabban fellépjünk az adócsalás ellen. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr, most pedig a zöldek eh, nevében egy percre szót kap Urtasun úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezek az intézkedések nagyon sürgősek voltak, hiszen a jelentős mértékű a csalások aránya az online shopping, egyre inkább jobban elterjed, és a csalások is előfordulnak. Nagyon fontos az adóhatóságok közötti együttműködés, ez az EU belső piaca nagyon fontos, ahol nagyon sok határon átnyúlt tranzakció van. Fontos, hogy a az adóhatóságok megfelelő személyzettel rendelkezzenek az ilyen jellegű nők ellen és ez nem mindig van így. Nagyon fontos a héja szabályokat egységesíteni, javítani az Európai Unióban. A reform nem terjed ki azonban egyrészt, de ezt az EU-nak sürgősen meg kell vizsgálnia. Ez pedig a légi forgalomra kiterjesztett eh, héja mentesség. Ez nem elfogadható, amikor más ágazatok eh, ra ugyanez a szabály vonatkozik, különösen akkor, amikor a bizottság a Green Deal kidolgozásán fáradozik. Köszönöm. Köszönöm. Most Beck képviselő kap szót két percben. Elnök asszony, tisztelt kollégán! Az héjacsalás probléma, de a bizottság csak álmegoldásokat kínál, több felügyeletet és adó maximalizálás szeretne. 137 milliárd e, euró, ennyi az hia kiesés. És ezzel 267 e, eurótól esik el minden európai polgár a késő bevételek miatt. Felmerül a kérdés, hogy nem a, magára gondolta a bizottság. Az Európai Unióban a legmagasabb a adók. Az EU-ban nagyon nagyok a különbségek Japánnal, Kanadával összevetve mi három-négyszer annyi fogyasztói adót fizetünk, ami a személyjavadalmadót illeti, a biztosítási járulékokat, ezek szintje is igaz, igen magas az állam soha nem a avatkozott bele ennyire ezekbe a kérdésekre, mint Európában. A legjobb óvodák, iskolák, egyetemek, kórházak kellene, hogy megvalósuljanak, a reálfizetések csökkennek, csökkennek a nyugdíjasok, nyugdíjak, stagnál a gazdaság, és növekednek a, a az adósságok. Nagyon fontos, hogy az EU és Kanada végre őszinték legyenek, egyre több pénzre van szükségük ahhoz, hogy multikulturális eh, lgbt közösségre vonatkozó megmentési fantazmagóriáik megvalósítására. Éppen ezért kér több felügyeletet, eh, hatalmas, eh, eh, erős kezdő, nagy hatalommal rendelkező államügyészeket, kevesebb demokráciát akar az EU, de a polgárok pont ennek az ellentétjét szeretnék. Now on behalf of the European Conservatives. Az Európai Egyszer képviseletében Jurica képviselő másfél percben. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a szót. A héja csalás egy nagyon súlyos típusú adócsalás az EU-ban. A bizottság megállapította azt, hogy az Európai Unió 137 milliárd euró bevételtől esik el, amely hiányzik az oktatásból, az egészségügyi rendszerekből, és másoknak több adót kell fizetniük a tisztességes embereknek például, tehát nagyon fontos, hogy az EU fellépjen. Nem igaz azonban az, hogy ez egy eh, határokon átnyúló probléma lenne, hogyha megnézzük az ábrát, amit most én itt mutatok, akkor látják, a különbösségeket az egyes tagországokban, ami a hiabevételeket illeti a legjobb országok, mint a Luxemburg vagy Ciprus kevesebb mint 1%-os héjakiesést rögzítettek, a legrosszabban teljesítő országok pedig több mint 30%-os kiesést regisztráltak, tehát ez több mint harmadszoros a, a jól teljesítők megállapított arányhoz képest. Nagyon fontos, hogy a bizottság objektív adatokat gyűjtsön, hiszen ez lehetővé tenni a megfelelő döntéseket a lehető legjobb módon. Nagyon fontos, hogy adatokra, tényekre támaszkodjunk, és nem véletlenszerű érzelmekre, véleményekre. Nagyon fontos a legjobb gyakorlatokat kicserélni. Köszönöm. A GUE képviseletében Papadimulus képviselő két percben. Köszönöm, Köszönöm szépen. Tisztelt Gentiloni biztos úr, tisztelettel köszöntjük itt a parlamentben, első alkalommal időzik itt ma este nálunk. De egy nagyon fontos témáról van szó, adó elkerülés, aló, csolás, amely óriási volument ölt. Ezért az Európai Parlament azt szeretné, hogy a bizottság egy picit gyorsabban reagáljon és haladjon, hogy hatékonyabbá váljon a harcunk ez ellen a jelenség ellen, hiszen valóban agályosak ezek a számok. 137 milliárd euróról beszélünk, hát ez önmagáért beszélő szám, nyilván kiszámolták. Az ilyen volumenű adócsalás a az őszinte adó fizetők kárára megy, hiszen mi történik? A szociális állam feladatai csorbulnak, és a, a, a méltányos kereskedelem is a fair versenyt is aláássa. Tehát tulajdonképpen a rövidebbet az őszinték húzzák. Éppen ezért szükség van egy sokkal erőteljesebb európai együttműködésre, hatékonyabb kontrollmechanizmusokra, súlyosabb szankciókra azok ellen, akik vétik, vétenek a szabályok előtt európai szinten. Annak érdekében pedig, hogy ez valóságá váljon, megfelelő jogszabályokra van szükség, de természetesen finanszírozásra is. Szeretnék arra utalni, hogy, és felhívnám a figyelmüket, hogy a tanács nem képviselteti magát ma este. A parlament itt követel bizonyos dolgokat, a bizottság ígéretet tesz ezekre, viszont a tanács nincs jelen. A finn soros elnökség a legutóbbi javaslat során azt ígérte, illetve azt javasolta, hogy az együttműködésre szánt összegeket 40%-a csökkenteni. Azzal szemben, amit a parlament javasolt. És a korábbi pénzügyi kerethez képest ez egy 25%-os csökkentést jelent. Hát tulajdonképpen nevetségesé válunk, lépnünk kell. Köszönöm szépen. Másfél percre Overgaard Nielsen úr kap szót. Any decision about VAT? A HIA kapcsán az EU és a britek közötti szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban tudjuk, hogy egy Kanada típusú megállapodásért szállt síkra a mi országunk de a Vám ö, Unió ellen szavaztak, és az elől is elzárgóztak, hogy az Európai Bíróságnak bármiféle joghatósága legyen az országra. Tulajdonképpen a legutóbbi választásokon is meghallgatásra találtak a britek kívánalmai, mert ki akarnak lépni, és azt mondták el, hogy amit 2016-ban megszavaztak, az mellett állnak ki most is. Megvolt a választás, hogy szabadkereskedelmet és az együttműködést válasszák-e, vagy kapják-e meg, és nem valami szupranacionális diktátumot. Úgy tűnik, hogy egyre inkább föderalista berendezkedési Európa felé haladunk, és én azt gondolom, hogy az európai polgároknak is meg kell adni, hasonlóan a britekhez, hogy dönthessenek és hogy akár új nemzetállamokként működjenek együtt, ezt hívjuk demokráciának. Lehet, hogy ez idegennek tűnik önöknek, de nem mindenkinek kívánalma, hogy egyfajta centralista politikai közegben éljen, hanem sokkal inkább választaná a demokráciát. Mindannyian számítunk, mindannyiunknak van hangja, hogyha ezt elveszítjük, akkor mindent elveszítünk hiszen akkor egyfajta játékává válunk a gazdagoknak. Köszönöm szépen. Next speaker for two minutes, senor Ari. Következő hozzászólónk Arias Echeverria. Úr két percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Biztos eh, úr, Tisztelt képviselők, minden tagállamnak hasonlóak a problémái, a héjacsalás, illetve a, az ehhez kapcsolódó problémák az elkereskedelemben 5 milliárd eurós adóveszteségről van szó, és azt is láttuk, hogy a szolgáltatások körében is van ilyen héja csalás, bár az sokkal nehezebb számon tartani, hogy mennyi. A tagállamok nem rendelkeznek azzal az információval, amelynek segítségével az irányelvet hatékonyan végrehajthatják, hiszen Néha jogszabályok korlátozzák az adatok továbbítását és cseréjét, ami pedig az adóigazgatások, az adóhatóságok adócsalás elleni küzdelmét hátráltatja. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a csalás ellen fellépjünk. Ki kell cserélni az információkat, a döntéshozatalt fel kell gyorsítani, és egyszerűsíteni kell a szabályokat, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni a csalás ellen. Ezért is támogatjuk azt, hogy egy centralizált pénzforgalmi szolgált pénzforgalmi információs rendszer jöjjön létre, amelyből információkat nyerhetnének a hatóságok. Úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsítés és a harmonizáció az adatgyűjtés, illetve annak formátuma szempontjából is szükséges. Így a pénzforgalmi szolgáltatások mindenhol ugyanazt az információt hordozzák, nem térnek el tagállamról tagállamra. Ezzel hatékony eszközt nyerünk a csalás elleni fellépésben, és így a időt spórolunk meg, valamint erőforrásokat, és közelebb kerülünk egy lépéssel az egységes digitális piachoz. Köszönöm, képviselő úr. Most pedig másfél percre Belka úr kap szót. Mr. President. Köszönöm, elnök asszony. Itt egy olyan adóról van szó, ami komoly bevételi forrás. A héja csalás elleni küzdelem arról szól, hogy meg védjük a tagállami költségvetést, amelyből fizetik az iskolákat, a kórházakat és az infrastruktúrát a statisztikák alapján. 2017-ben a héja hiány elérte a 137 milliárd eurót. Ez azt jelenti, hogy fejenként több mint 260 eurót veszítettek el az állami költségvetések. Miközben a tagállamonkénti különbségek jelentősek, egyenként harcolni az adócsalás ellen nem lenne hatékony. Együtt tudjuk csak megoldani, vagy visszaszorítani a problémát. Ezért is Üdvözlöm a bizottság javaslatát ezen a területen. Kötelezettségeket róni a pénzforgalmi szolgáltatókra és megerősíteni az EU-n belül az adóhatóságok együttműködését, hogy fel tudjanak lépni az adócsalás ellen. Ezzel egy időben még két dologra szeretném felhívni a figyelmet. A bizottságnak be eh, kellene vizsgálnia, hogy a virtuális eh, valuta platformokra is kiterjedjene a jogszabály, illetve a héja e hiány pontosabb statisztikája érdekében ezt mindenképpen kvantifikálni kellene jobban, megfelelőbb módszertannal ezt a problémát. Zsonca úr következik másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos, biztos úr, az adóhiány, az adókiesés elképesztő méreteket ölt, a tagállamok együttműködése szükséges. A mi frakciónk támogatja az Európai Bizottságot és a tanácsot ebben az adócsalás elleni fellépésben különös tekintettel a digitális vagy elkereskedelmi tranzakciókra. Úgy tűnik, hogy új eszközökre van szükség, új szabályokra van szükség, de oly módon, hogy az a vállalatok, a becsületes vállalatok életét ne nehezítse meg, nyilvánvaló adatcserére van szükség, az adóhatóságok között. És fel kell lépni az Európai Unión kívül tevékenykedő tisztességtelen vállalkozások ellen is. Lengyelország az elmúlt években nagyon komoly sikereket ért el az adócsalás elleni harcban a héjacsalás elleni harc hatékony tud lenni, hogyha az összes tagállam együttműködik. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Morál képviselő egy percben parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Globalizáció és az online kereskedelem különböző uh, csalóknak adott teret, akik csalnak a héjával, és jelentősek a különbségek a között, amit meg kellene fizetniük héjaként. Franciaország esetén 12 milliárd euróról van szó, ez kiesik a nyugdíjrendszerből, mint rendelkezésre álló összegből a koordináció nem hatékony, nem megfelelő a pénzügyi felügyelet, de meg kell találni a tényleges tetteseket, bűnösöket, akik csalnak az online kereskedelemben. Én szeretném, hogyha a platformokra helyeznénk ki a figyelmet, mint az Amazon, az Alibaba és egyéb platformok, és ők nem szégyelik magukat, olyan termékeket bocsátanak kereskedelembe, amelyek utána nem fizetnek héját. Tehát nagyon fontos megtalálni a tényleges pénzügyi csalókat és Európa nem engedett meg azzal, hogy megengedi, hogy ezek a multinacionális cégek nem fizetnek héját, ahogy pedig kellene nekik. Köszönöm. A következő hozzászóló Szincsics képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Az adócsalásról beszélünk, és hogyha Horvátországban beszélünk erről a témáról, akkor Argok, az Argokort meg kell említenünk, ez egy nagy koncern, amely két évvel ezelőtt ment csődbe, és eh, ez az egyik legnagyobb ilyen koncern volt, 60 ezer eh, embert foglalkoztattak. Ezen a példán kiderült az, hogy Horvátországban kettős standarddal mérnek, nincsen szociális igazságosság és jogállamiság. Én azóta papolom ezt, amióta a politikába mentem. Horvátországban körülbelül 600 nagy adófizető létezik, 146 vállalkozásnál a 600-ból soha nem folytattak adóellenőrzést, az Agrokor koncernél sem történt ilyen, nem történt sor ellenőrzésekre, a különböző adók befizetését illetően, és 170 vállalatnál nem ellenőrizték egy esetben sem a héját. A törvényben mindez elő van írva, de a gyakorlatban ezekre az ellenőrzésekre nem került sor. Az agrokor konszern tulajdonosa azt tehetett, amit akart. Pénzügyi eszközöket hozott létre, anélkül, hogy rendelkezett volna megfelelő fedezettel, tehát Horvátország a, az adócsalások a Eldorádója sajnos. Köszönöm. Köszönöm. Stefanec képviselő két percben. Pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Meggyőződésem, hogy a adócsalás elleni küzdelem az egyik legfontosabb feladata kell, hogy legyen az Európai Unió intézményeinek. A globalizált piacok, az új pénzügyi eszközök, illetve a digitalizáció sok előnyel jár, de emellett a bűnözők számára is új lehetőségeket nyit. A adócsalás egyre fejlettebb formákat ölt, és éppen ezért nekünk az Európai Unióban is egyre újabb formákat kell találni az adócsalás visszaszorítására. 137 milliárd euróra öm, teszik az így elcsalt adómértékét, azaz minden tizedik befizetendő eurót nem, euró nem kerül be a költségvetésbe. Ez mindannyiunk zsebéből veszik ki a pénzt, ez még tovább, ezt még tovább súlyosbítja, hogy Daphne Carunak Galícia meggyilkolása is összefüggött az adócsalással. Egy időszakban élünk, amikor az információnál értékesebb dolog nincs is. Itt az ideje annak, hogy a tagállamok megfelelő járásokat hajtsanak végre, illetve és a kriptovaluták esetében is fel kell lépnünk ezzel szemben, hiszen különböző fiktív cégeket hoznak létre a tagállamokban, más tagállamokban, között nagyon bonyolult üzleti tranzakciókat hajtanak végre. Az adóhatóságok közötti nem megfelelő információcsere megnehezíti nyilván a bűnöldözők dolgát. Remélhetőleg az Európai Bizottság ezen gyenge pontokat mind beazonosítja, és az Európai Parlament segítségével tudjuk majd csökkenteni az adó, csök, az adó csalás következtében elvesztett bevételeket Remélhetőleg ezzel egyben egyidejűleg az adórendszer eh, egyszerűsítésére is sor kerül, hiszen ez nyilván sok is kaput bezár. Majd köszönöm. Very much. Nagyon szépen köszönöm. A következő felszóló egy percre. Kuzsmiuk képviselő. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr. Az Európai Unióban körülbelül 30 milliárd euró tűnik el adócsolás miatt. Az áfacsalás miatt az Európai Unió éves költségvetése csorbát szenved. A mértéke teljes mértékben más és más tagállamtól függően. Lengyelország például lecsökkentette 24%-kal az áfa csalást 2018-ban, és az EVA csalás az áfa csalás pedig 10%-kal csökkent 2019-ben, éppen ezért Lengyelország mintaértékű lehet az nagyon fontos, hogy a bizottság megfelelő módon megválaszolja ezt a kihívást, és hogy az adó hatósági intézkedések az elektronikus eszközökre, az elektronikus kereskedelemre is vonatkozzanak. De nagyon fontos az, hogy az adóhatósági munkát megkönnyítsék a digitális módszerekkel. Tehát nagyon nehéz a csalás ellen harcolni. Az információcsere egy közös elektronikus központ létrehozása minden tagállamnak hasznára válik majd. Köszönöm szépen. Manders képviselő kettő percre. Nem látom, tehát Buxadé Viljálba képviselő egy percre. Őt sem látom. Tehát akkor Táler asszony kettő percre. Övé a szó. Igen, tisztelt elnökasszony, igen, tisztelt biztos úr, kolléganő kollégák, kedves hallgatók, nézők a képernyők előtt. Az Európai Parlament képviselőjeként szólalok fel, de elektronikai vállalkozóként is. Hallottuk, hogy 2017-ben 137 milliárd euró adócsalás történt, és igazából ez körülbelül egy negyede az aktuális többéves pénzügyi keretnek. Ez pedig árt a növekedésnek, árt a fejlődésnek. Hét év alatt történt ez. És ez világosan teszi azt, hogy új szabályokat kell annak érdekében foganatosítanunk, hogy az áfa csalást csökkentsük, megszüntessük. Az áfa csalás nagyon jelen van az elektronikus kereskedelemben. Azonban egy tagállamnak nem nagyon van meg a lehetősége, nem nagyon vannak meg az információi, hogy fellépjenek ellene, és a jelen javaslattal pedig a tagállamok egy jó, erős eszköz kapnak, hogy tisztességes versenyhelyzetet teremtsenek az online elektronikus kereskedelemben is. Így pozitív jelzést küldünk a KKV-knek, azoknak, amelyek az adóterhek nagy részét viselik. Köszönöm. Thank you very much. Now we will... Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások körül következik. Grappini asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Bizakodó vagyok, biztos úr, hiszen erről a témáról már az előző ciklus során is eszmét cseréltünk. Kerestük közösen azon eszközöket, amelyekkel felléphetünk az adócsalás, záfacsalás ellen, és az Eurofiske információcsere rendszert is támogatni kell. Ugyanakkor sajnos továbbra is működik az ÁFA határokon átnyújtó csalásának mechanizmusa, és a harmadik államokat is bevonják fiktív vásárlásokkal. Hogyan lehet tehát fellépni az ilyen jelenségek ellen, hiszen meg kell akadályozni az áfa csalást, az áfa elkerülést. Ez egy bűnözői tevékenység eredményeképpen csalják el az áfát. Mindenképpen fel kell lépnünk a probléma csökkentése érdekében. 2016-ban több száz milliárd eurót veszített el az állam, illetve az államok. Köszönöm szépen, egy percben pedig Botos úr kap szót. Thank you, madam. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, tisztelt elnök asszony. Teljesen egyetértek azzal, hogy létre kell hozni egy központosított rendszert, amelyel a kifizetéseket ellenőrizik és tekintjük át. Biztosítani kell, hogy minden tagállam részt vegyen ebben a rendszerben, annak érdekében, hogy optimálisan dolgozzuk fel az adatokat. Felhívom a figyelmüket arra is, hogy vannak olyan tagállamok, akik nem rendelkeznek megfelelő kapacitással, nem rendelkeznek megfelelő eszköztárral, a és így nem tudják feldolgozni az adatokat, és nem tudják az technikai változásokhoz elég gyorsan igazodni nem tudnak. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mind a technikai, mind az administratív kapacitás mind, minden országban rendelkezésre álljon. Egy központosított rendszert kell tehát bevezetni, amely figyelembe veszi azt, hogy az európai gazdaság egyre inkább digitálisá válik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csohudáró úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gentiloni úr, nagyon aggasztó ez a kérdés. Most először jár itt az Európai Parlamenton, és amikor azt hallom öntől, hogy az európai költségvetésre kapcsolatban mit mondott, hiszen alapvetően az oktatásra, az egészségügyre, másra kellene költeni mindezeket a pénzeket, ez nem az az ön által említett célokat kell, hogy szolgáljon. Ne is beszélve arról, hogy nagyon nehéz a gyakorlatba átültetni mindazt, amit mondott. A megelőzésre kellene helyezni a hangsúlyt, a megelőző jellegű adózási intézkedések a fontosak. A multicégeket sokkal szigorúban kellene ellenőrizni. Miért is ne beszélnénk erről? Éppen ezért valamit tennünk annak érdekében, hogy az új európai ügyészség, főügyészség minél hamarabb fölálljon, és megfelelő szankciókat tudjon ki mm, Róni ilyen ügyekben. Köszönjük szépen, gentleman, megmondom önnek összetlen, hogy nem lennék az ön helyében szívesen, hiszen nagyon nehéz feladat vár önre. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak, Gentiloni úr, parancsoljon a szó az öné. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó volt ez a mai vita, valóban színvonalos hozzászólásokat hallhattunk, és külön köszönöm azt, hogy ilyen meggyőző többség támogatja az általunk javasolt intézkedéseket. Két rövid megjegyzést engedjenek meg ezzel kapcsolatban. Ami a cég székhelye kapcsolatos folyamatot illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy a tagállamok adóhatóságai az új és meglévő eszközöket minél nagyobb mértékben kihasználják. Másodszorban. Nyilván további lépésekre van szükség, ambíciózus lépésekre, már csak azért is, mert a probléma dimenziója az adócsalás méretei, az adócsalás aggasztó méreteket ölt Európában, ezért kell kéz a kézben együttműködve mindent megtennünk ennek érdekében. Megmondhatom, hogy az Európai Bizottság egy konferenciát készül szervezni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk az adócsalás elleni harcot erősíteni. Tisztelt képviselők, remélem, hogy ezen a konferencián önök is részt vesznek nagy számban, hiszen az önök javaslatai, gondolatai számunkra mindig fontosak. Remélhetőleg ez a konferencia aztán majd egy adócsalás elleni cselekvési programban csúcsosodik ki és éppen ezért üdvözlöm az Európai Parlament hozzájárulását minden ilyen kérdéshez. Számíthatnak rám és a kollégáimra, mindennek teszünk az elkövetkezendő évben annak érdekében, hogy minél tisztességesebb adózási környezetet hozzunk létre Európában, ezt mondhatom, a bizottság és a parlament közös céljához. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr. Most pedig az utolsó felszólaló Pereira asszony, a jelentés készítője. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Mindenkinek szeretném megkiszönni, aki hozzájárult a vita eredményéhez, amely megmutatta, hogy fellépünk az adócsalás ellen, mindenek előtt az áfacsalás ellen az Európai Unióban. Hiszen jól átgondolt jelentésekről van szó. Tudjuk, hogy meg kell változtatni a helyzetet, hiszen a mindennapunkra is nagyon keményen kihat az adócsalás, az áfacsalás. És az általános absztrakt megoldások mellett pedig konkrét megoldásokat is találnunk kell azokra a problémákra, amelyek eh, rengeteg veszteséget okoznak az Európai Unió és a tagállamok költségvetésének, és így az európai háztartásoknak is. Hiszen, hogyha áfacsalás van, akkor ez az elektronikus kereskedelemben nagyon gyorsan jelentkezik. És látjuk, hogy az elektronikus kereskedelemben is növekedett az áfacsalás, és az adócsalás is. Így nem lehetséges az, hogy igazságos piacot teremtsünk, amíg vannak olyanok, akik visszaélnek a helyzettel, becsapják a polgárokat és protekcionizmussal élnek. Az elkereskedelem keretein belül azt látjuk, hogy szükség van az ÁFA nagy reformjára, és ebben a tekintetben kell nagyon ambiciózusnak lennünk, hiszen itt van a digitális kihívás, és megvan az európai költségvetés, és meg kell védenünk a kohéziót és a versenyképességet. Ez pedig egyszerűbb, hogyha megfelelő eszközöket találunk az áfacsalás visszaszorítására. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk a közös vitát, és holnap tartjuk meg a szavazást. A következő napi rendi pont közös vita az Európai Központi Bank igazgatósági tanácsára tagságára történő jelölésre vonatkozó tanácsi ajánlásról. Két ö, javaslat van. Tinyáli asszony ö, készítette a jelentéseket. Jelzem, hogy ö, a bevett módszerrel lehet elektronikusan, vagy a bevett ö, hagyományos módszerrel lehet a spontán felszólalások körébe jelentkezni. Most pedig Tinyáli asszonynak adom meg a szót 6 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezzel a két jelentéssel, amelyről holnap szavazunk az Európai Parlament, nem kötelező érvényű véleményét fejti ki az Európai Központi Bank igazgatóságát tagságának két jelöltjéről. A tanács Fagybio Penatta és Izabel Schnabelt javasolta a tanács, és mindkét esetben pozitív véleményt hangsúlyozott az Európai Központi Bank. Az Európai Tanács által hozzánk elküldött életutak bebizonyítják, hogy mennyire nagy felkészültsége rendelkezik ez a két jelölt, a 238 szerződéses cikk ezt szükségesé teszi. Fábia Panetta több mint 30 éves szakmai karrierjét központi bankárként köztöltött el nemzeti, európai és nemzetközi intézményeknél dolgozott, és jelenleg pedig a Banco, Banca Italia, az olasz nemzeti bank elnök helyettese. Isabel Schnabel pedig az egyik legfontosabb egyetem elismert tanácsadója, és a híres bölcsek tanácsának tagja öt éve. Az Econ szakbizottság kiküldötte, kiküldött egy kérdőívet, és egy meghallgatást hallott, tartott meg, és Fabio Panetta és Isabel Schnabel hatalmas többségű támogatást élvezett az Econ szakbizottságban. Ez azt mutatja, hogy az Econ szakbizottság nagyra tartja ezt a két szakértőt. Ugyanakkor a két jelentés nem csak a mi támogatásunkról tesz tanúbizonyságot Izabel Nábel és Fádio Panetta mellem, hanem arra is utal, hogy az Európai Parlament már egy ideje egy harcban áll. Milyen csatában vagyunk, milyen harcban? Egyrészt a kinevezési eljárásban szeretnénk, hogy jobban bevonják a parlamentet. Nagyra értékeljük, hogy az Euró csoport elnöke bejelentette, hogy mely jelölések érkeztek be, és ezáltal a jelölési folyamat átláthatóbbá vált, mint a múltban. Ugyanakkor megismételjük, hogy azt várjuk el, hogy a tanács minden egyes ajánlás megfogalmazása előtt a parlamentnek legalább egy két emberes listát juttasson el, ahol az egyik mindenképpen férfi, a másik viszont nő legyen. Csak így lehet majd a jövőben az esélyegyenlőséget biztosítani férfiak és nők számára az intézményeink legmagasabb vezető pozíciói tekintetében. És eh, így eh, tarthatjuk majd meg a nemek közötti egyenlőséget. Az elmúlt hat hónapban az Európai Központi Bank igazgató tanácsának fele megújult, és eh, az három új tag közül kettő nő. És ne feledjük el azt sem, hogy ezek közül egy, ugye, a maga az LKB elnöke. De ez nem elegendő. Néhány hónappal ezelőtt az európai újságok az LKB igazgató tanácsának fé, fényképét publikálták, és csak egy nő ült szerepelt a képen, Lagarde asszony, az LKB elnöke. Ez nem a jelölési folyamatra vezethető vissza, hanem arra a tényre vezethető vissza, hogy az LKB igazgató tanácsának nem végrehajtói része a Nemzeti Központi Bank igazgatókból áll össze, és ők pedig bizony-bizony, mint férfiak. Ez világossá teszi, hogy célunk, hogy létrehozzuk a gender balance-t, a nemek közötti egyenlőséget és egyensúlyt, csak úgy lehet elérni ezt a célt, hogyha mind a nemzeti intézmények, mind az európai intézményekben komolyan veszük ezt a célt. Felszólítjuk tehát a tanácsot, hogy minden egyes tagállam számára is adja át az üzenetünket. Végezetül pedig annyit akarok mondani, hogy támogatjuk ezt a két nagyszerű jelöltet, Ugyanakkor a mi, az Európai Parlament felelőssége, hogy az LKB korrekt és elszámoltatható működését biztosítsa. Ez azonban nem jelenti azt, hogy feladjuk azt a csatát, hogy az esélyegyenlőséget megteremtsük a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom Gentiloni biztosnak a szót, tessék. Uh, thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! Tisztelt Iréna Tinányi, mindannyian jól tudjuk, hogy az Európai Központi Banknak milyen fontos szerepe van az európai gazdaságra nézve. Az LKB központi fontosságú szerepet játszott a gazdasági válság kezelésében. A monetáris politiká sikeresen használta a rendelkezésre álló eszközöket a gazdaság stimulálására, és ennek következtében a deflációs veszélyeket sikerrel hárított el. Örülök, örültem annak, hogy megláttam az Európai Parlament napi rendjén e két kinevezés kérdését, több okból is. Először is a demokratikus elszámoltathatóság miatt. Az Európai Központi Bank függetlenségét e, leírják ugyan az alapszerződések. Ez egy olyan elv, amelyet az Európai Bizottság különösen fontosnak tart de a függetlenség és az elszámoltathatóság ugyanannak az érmének a két oldalát jelentik. <clears throat> Másodszorban, ahogy a, kollégi, a biztosok kollégiuminak összetételéből, illetve a kabinetek összetételeből az világosan kiderül, mi elkötelezettek vagyunk a nem és egyenlőség irányában. Úgy érzem, hogy az olyan nyilvános, hivatalos közintézményeknek, mint az LKB vagy az Európai Bizottság ilyen elveket tiszteletben kell tartaniuk. Ezért az Európai Parlament célját támogatjuk, hogy minden európai testületben lehetőleg nemi egyensúly alakuljon ki, ahogy azt Mirina Tinai az imént hangsúlyozta. Helyesen mutatnak rá, vagy mutattak rá, az állásfoglalásukban korábban az év során mindannyian a köz a gazdasági életben tennünk kell valamit ennek érdekében. Ugyanakkor az EKB működését nem szabad megnehezíteni ilyen nehéz időkben, főként akkor, um, amikor az LKB e maga is sokat tett ezen cél érdekében az elmúlt évek során, és Biztos vagyok benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Krisztin eh, Lagarde vezetésével különösen fontos lesz a nemi egy, egyensúlybiztosítása. A parlament kérésére Lagarde asszony kinevezése, illetve Ursula von der Leyen eh, kinevezésével <clears throat> két kulcsfontosságú pozíciót töltenek be végre nők az Európai Unióban. A vita során Érdeklődő várom az önök véleményét az LKB e működésével kapcsolatban. Köszönjük szépen, biztos úr! A politikai frakciók nevében, az Európai Néppárt nevében Markus Ferbernek adom meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, kedves kolléganő kollégák! az Európai Központi Bank végrehajtó igazgatósága személyes változásokon megy át. Isabel Schnabel, Fábio Panetta szeremében új arcokat látunk majd a Központi Bank igazgatósági tagjai között. Nyilvánvalóan ez nagyon jó alkalom arra is, hogy az Európai Központi Bank néhány eddigi prioritásait megkérdőjelezzük. Tehát például a Központi Bank pénzpolitikai stratégiája is egy ilyen dolog, amely először 2003-ban került bevezetésre. És itt egy kicsit vissza kellene az igényeket is fogni, hiszen az Európai Központi Bank igazgató tanácsa nem igazából tartja magát minden pontra, az Európai Központi Banknak pedig nem feladat, hogy saját mandátumot adja magának. Tartania kell magát a saját mandátumához, amit nem ő írt. Mit jelent az árstabilitás a 21. században? Az Európai Központi Bank fő nemzetgazdásza leírta azokat a strukturális tényezőket, amelyek kihatnak a, az életünkre. Tehát ez a szolgáltató társadalom, a demográfiai változások, az öregedő társadalom, és ez pedig mind-mind kihat a kamatlábra is. Hogyha ez az analízis pedig helyén való, akkor az LKB-nak pedig hosszú távon kell gondolkoznia, és az Európai Központi Banknak a kamatpolitikáját is a kihívások értelmében kell folytatnia. Nincsen értelme a kétszázalékos inflációhoz ragaszkodni, amennyiben alacsonyabb növekedési arányokat jósol az LKB. Tehát szerintem vizsgálják át ezt a politikát, hogy ismét a megtakarításokból profit legyen. Támogatjuk a néppárt részéről a kinevezéseket, és reméljük, hogy az Európai Parlamenttel az EKB szorosan együttműködik majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló az SND frakció nevében kettő percre. Fernández úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, önök asszony. Üdvözlöm, biztos úr, itt a körünkben. Holnap a két jelölésről szavazunk, hogy az LKB e igazgató tanács ismét teljes legyen. Mindkét jelölt túl van a meghallgatásokon, és nagyon jó kritériumokat teljesítettek, ahogy a meghallgatások eredménye is mutatja. Tehát véleményünk szerint olyan szakemberekről van szó, akik képesek folytatni és megújítani az EKB munkáját egy új érában. Az új érában pedig az is fontos, hogy az EKB tevékenységét egy kicsit áttekintsük, felülvizsgáljuk. A szerződésekben olvassuk, hogy miről szól az EKB mandátum, azonban itt konkrétan azt olvassuk, hogy a mandátum arról szól, hogy konkrét célokat szabjanak meg, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Hogyha most 2003-ra visszagondolunk, már 15 éve létezik az EKB, erősen visszaesett a kamatláb, ami reakció volt a demográfiai fejlődésre. Emellett a pénzpolitikai döntések lehetősége sokkal csekélyebb az alacsony kamatok miatt. Új célokat kell a mandátum alatt létrehoznunk. Meg kell vizsgálnunk, hogy például milyen egyéb lehetőségek vannak, és ezen kívül az egyéb eszközöket is át kell vizsgálnunk, hogy megfelelő módon átdolgozzuk a stratégiát. Mindehez pedig egy nagyon jól felkészült LKB-re van szükségünk, és remélem, hogy a jelöltek, akiről szavazunk, holnap megfelelnek ennek a kihívásnak. Köszönöm szépen a Renew Europe nevében. Garikánó úr négy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak asszony. Az Európai Központi Bank volt az egyetlen intézmény, amely azon érdekében lépett fel, hogy a krízist meghaladjuk minden európai állampolgár érdekében. Sajnos különböző tagállamokból olyan híreket kapunk, amelyből azt olvashatjuk ki, hogy az LKB ezen pozitív szerepe nem vált világos az emberek számára. Nem minden kritika megalapozatlan bár, de azt kell mondanunk, az LKB mindent megtett, amit tehetett az egyedüli eszköz, amelyen rendelkeztünk a fizetőeszköz politika és a központi banki politika volt, és az LKB ezzel élt. Kontraciklikus mechanizmusokra van szükség eh, annak érdekében, hogy stabilitást megteremtsük, egy erózónas költségvetésre is szükség lehetne, amelyet megfelelően kell ellátni. Mi mélyen hiszünk a független LKB intézményében, még akkor is, hogyha az LKB néha kellemetlen igazságokról beszél. Máma két jelöltről cserélünk eszmát, és örülök annak, hogy az LKB elkötelezi magát az eurozóna reformja mellett, és a két jelölt is erről tesz tanúbizonyságot. Ugyanakkor az LKB nem csak az az eredménye, hogy a krízis ellen fellépett, hanem nagyon sokat tesz az euró stabilitásának megőrzése érdekében, ezt nem eléggé kommunikálja az emberek felé. Például a nyugdíjasok megtakarításának stabilitását ez biztosítja. Jobban el kell tehát magyaráznunk az állampolgároknak, hogy miért volt helyes az LKB politika, és miért helyes most is. Ez az Európai Parlament számára is feladatokat jelöl ki, aktívabban kell fellépnünk, és ugyanakkor technikai, természetű magyarázatokat is tennünk kell. El kell magyaráznunk a választóknak, hogy miért úgy döntünk, ahogy döntünk. Az EKB-nak, az Európai Központi Banknak pedig hitelesnek kell lennie, annak érdekében, hogy a fizetőeszközünk stabil legyen, minnyáján ennek érdekében minnyáján tennünk kell. Isabel Schnabel és Fabio Panetta két kitűnő jelölt. Mi a Renew Europe um, frakcióban tudjuk, hogy e két jelölt hozzájárulhat a nehéz feladatok megoldásához. Támogatjuk az ő jelölésüket, és um, kérjük önöket, hogy a szavazás során megfelelően szavazzanak. Frakciunk, már elmondtam, hogy nagyon fontos, ahogy az előadó is beszélt erről, hogy a nemek közötti egyenlőséget megteremtsük, elengedhetetlen, hogy az Európai Unió egyik vezető intézményében a nők, a lakosság felét képviselő nők nem 50%-ban képviseltetik magukat. Hallottuk, hogy az egyik formátumban csak egy nő volt. A tanács kötelez el magát arra, hogy két nevet terjeszt a parlament elé, egy nőt és egy férfit, és mi majd a kvalifikáltabb szemét fogjuk kiválasztani. Ezen elv alkalmazásával talán sikerül majd a nemeket eh, valóban azonos helyzetbe hozni. Én 25 évig közgazdász professzor voltam, és azt mondhatom a saját tapasztalatomból, hogy rengeteg nagyon magas képzett nő van a pályán. Nem értem, hogy a tagállamok miért képtelenek továbbra is megfelelő jelölteket, jelölt nőket jelölni. Amit pedig Tináli asszony mondott, nem szabad ö, megengedni, hogy mindig csak férfiakat jelöljenek. Köszönöm szépen, most pedig Gigold úr kap szót, két és fél percben tessék. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Támogatjuk Isabel Schnabel és Fábio Panetta kinevezését erre a feladatra, de ki kell használnunk a lehetőséget, hogy utaljunk arra, hogy mi is van ennek a hátterében. Már jó néhány éve vitázik a parlament azért, hogy a központi pénzügyi pozíciókban jobb legyen a nemek közötti egyensúly, és még mindig nem sikerült. És nálunk sem sikerült, valljuk be. Azonban ami itt történt, az az, hogy a parlament világosan kijelentette, hogy a jövőben mindig kiegyensúlyozott listákat szeretnénk, és utána a képesítések és a nemek eloszlása szerint dönthetünk. A tanács ezt megint nem fogadta el, illetve nem érte el, hiszen a csúcspozíciókban általában a nemzeti uralkodói körök környékén dőlnek el, tehát olasz jön, francia jön, német jön, aztán jön valaki egy kisebb országból. Így a legjobb jelöltek nem jutnak szóhoz, és nem érjük el a nemek közötti egyenlőséget sem. Éppen ezért a tagállamok tanácsa kössön egy intézményeken átnyúló megalapodást, hogy hogyan lehet egy észszerű egyensúlyt elérni. És az EU bizottságot szeretnénk felkérni, hogy segítsen, hogy jöjjön létre egy ilyen intézményközi megállapodás, hogy a vezető pozíciókba kiegyensúlyozottabb legyen a nemek aránya. De felmerül az a kérdés is, hogy igazából itt csak személyi kérdésekről van egy szó. Tehát, hogyha egy nő lenne az LKB elnöke, akkor már neki elő kell jelölnie, ki kell jelölnie a politikát, és itt Drági, a férfi jelölt korábban pedig itt az alacsony kamatokat írta elő. Az új elnökasszony pedig azt mondta, hogy átdolgozzák a pénzpolitikai stratégiát. Ez pedig az LKB igazi mandátuma. Így zöldebbé válik a pénzpolitika és az alacsony kamatok politikájának a mellékhatását is jobban észlelhetjük. Hiszen a buborékok, a vagyon buborékok veszélye, illetve kipukadásuknak a veszélye reális. És csak is közös fiskális politikával, csak is a gazdasági és monetáris unió, a bankunió megváltoztatásával változhat a kamatpolitika, és ez a ház is hozzájárulhat. Panie pośle, w imieniu Antonio Maria Ri. Köszönjük szépen, most pedig Rinaldo úr következik két Gentile President. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselőtársaim. Delegációnk támogatja az EKB igazgató tanácsának jelölésére, tagsági jelölésére Fábai Panettát, aki bebizonyította a szakmai karrierje során, hogy kompetens, profi, profi és független is egyben, és ilyen módon minden olyan elvárásnak megfelel, amelyet az olasz központi bank vezetésének vezetőivel szemben támasztottak, ez a legelismertebb bank. Fel szeretném hívni a tisztelt ház figyelmét arra, hogy az EKB új igazgató tanácsa is teljesen független kell, hogy legyen. A negatív adó, negatív hozam ugyanakkor paradox eredményekhez vezet, és egyrészt rendkívüli, a rendkívüli pénz mennyiséggel nagy ösztönzőket hoztak létre a piacra, de ugyanakkor a reálgazdaságban ez nem szivárgott át a család, a családokhoz, a kisgazdaságokhoz nem jutott ez el, ugyanakkor pedig az eszközök korlata rendelkezésre állása fenntarthatatlan. Éppen ezért itt az ideje annak, hogy egy megfelelő tervet dolgozzunk ki, amely meghatározza, a megfelelő pénzeszközök fel, felülvizsgálatát, a kettes és a hármas level 2, level 3 eszközökről van szó, amelyekkel a teljes eurozóna pénzügyi biztonságát lehet biztosítani, és a krízisek ellen megerősíteni. Az Európai Központi Bank igazgató tanácsának feladata tehát az, hogy um, az ESMA, um, ESMA-t is felkészítsem, és egységes kritériumokat alkalmazzon annak érdekében, hogy a piac negatív hatásait kiküszöböljék, és az előre láthatatlan és roppant veszélyes kockázatokat ki lehessen küszöbölni, és ne csak a kvantitatív módszert alkalmazzák. Köszönöm szépen! Most pedig az ECR nevében Van Overveld képviselő kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az Európai Központi Bank tíz éve roppant expanzív politikát folytat, a pénzügyi esek során megvolt erre a megfelelő oka, ugyanakkor továbbra is ragaszkodnak ehhez a politikához, aminek nem várt következménye is vannak. Három példát hoznék erre, persze nyilván sokkal többet is hozhatnék. Itt van a megtakarításokat érintő fenyegetés, a termelékenységre háruló óriási nyomás, a zombi cégek egyre szaporodó száma, és végül, de nem utolsó sorban, a pénzügyi stabilitást is veszélyezteti ez. Az LKB új elnökének rengeteg a tennivalója, illetve a két jelölt, Schnabel asszony és Panetta úr is nem lesznek könnyű helyzetben, nagyon jó benyomást tettek ránk a meghallgatás során, de visszatérek majd, visszatérnék erre. Nagyon kevesen értik igazából, hogy pontosan eh, mi folyik, és arra azt válaszolta eh, azt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Központi Bank kommunikációja kicsit könnyebben érthetővé váljon az átlagember számára. Köszönjük szépen, most pedig következik a GUE frakció nevében Guszma úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! amikor Mario Draghi volt az LKB e elnöke, óriási erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az európai monetáris politikát támogassa az LKB. E Ugyanakkor az a gazdasági növekedés maximum közepesnek mondható, és továbbra is vannak kockázatai ennek a politikának, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az új jelöltek től megkérdeztük, hogy egyetértenek-e az Európai Unió monetáris politikájával, főként a megnövekedett költségvetéssel kapcsolatban tettünk fel kérdéseket. Szeretük volna tudni, hogy a munkahelyteremtésre nagyobb hangsúlyt fektetnének-e, akár az inflációs cél háttérbe szorítása árán is, illetve hogyan látják az EKB szerepét az ikaratvesztés elleni harcban. Az ezen kérdésekre kapott válaszok alapján Fabio Panetta teljesen megfelelő jelölt volt, ezért az ő jelölését meg is szavazzuk. Schnabel asszony válaszaival már nem voltunk ugyanilyen elégedettek, de ahhoz nem volt elég, hogy ellene szavazzunk, már csak azért is, mert így további problémákat hoznánk létre azzal, hogy nem megfelelő lenne a nők aránya az EKB igazgató tanácsában, és ez számunkra fontos cél. Köszönöm szépen. Most pedig a függetlenek nevében Fábio Massimo Castaldo képviselő kap szót másfél percre. Tehát utána Stefan Berger, mivel nem látom az előzőt kettő percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, én is erről a helyről szeretnék gratulálni Snábel asszonynak és Panetta úrnak a jövőbeli feladatukhoz. Egész Európa arra figyel, hogy az LKB-nek milyen új személyzete van, és a tartalmi szünetben szeretnénk kihasználni a lehetőséget, hogy szóljunk. Nagyon laza volt korábban a pénzpolitika, és nagyon sok volt a pénz. És ha megnézzük, hogy milyen eredménnyel járt ez, akkor megalapíthatjuk, hogy az Európai Központi Bank pénzpolitikája igazából az egyenlőtlenség ösvényét vágja át Európán. Hiszen egyrészt léteznek a részvényesek, és igazából sokan vannak, a takarékoskodók is, és a takarékoskodók, a takarékkönyvek pedig egyre soványabbak lesznek. És így úgy próbálják megoldani ezt a problémát, hogy igazából a takarékoskodókra rakják a terheket. Az Európai Központi Bank függetlensége egy nagy kincs. Éppen ezért szeretném felszólítani azokat, akiket itt támogatunk, a néppárt részéről is, hogy az Európai Központi Bankban is hallgassák meg ezeket a hangokat. Esetleg nem lehet haszontalan vitát is szervezni arról, hogy ez a kétszázalékos inflációs cél tényleg megfelelő-e még, és hogy minden áron el kell -e érni. Remélem, hogy a jelen személyi változások tartalmi vitával és egy irányváltással is összefonódnak majd. Ehhez minden érintetnek sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! Most pedig Pedro Márquez kap szót, kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, Gentiloni biztos úr. Az új politikai ciklus már zajlik. Az Európa jövőjét szolgáló menetrendet meghatároztuk. Itt most már eredményeket kell felmutatni. Azt várjuk az Európai Központi Banktól és az igazgatóságától, illetve az újonnan kinevezettektől, hogy az európai prioritásokat megvalósítsák előre kell lépnünk, a kis kérdésekben, de a nagy reformokban is egyeségre kell jutnunk. Nem folytathatjuk ezt a gazdasági ciklust anélkül, hogy bármi más tennénk. Nem eh, hivatkozhatunk, építhetünk csak a monetáris politikára. A monetáris politika fontos, de nem elegendő erős befektetési, beruházási tervre van szükség, és a stabilizáció céljainak eléréséhez egy költségvetést is rendelnünk kell. Az éghajlatváltozás, a gazdaság és a szociális kohézió mind-mind kihívásokat jelentenek. Az LKB fontos szerepet játszik, és mandátumot úgy kell ellenőriznünk, hogy biztosítsuk, hogy a modern európai prioritások megvalósuljanak. Az két új jelölt is felelni fog az új elnök ígéreteiért, hogy az előző monetáris politika céljait betartja. De hát itt jelenik meg a különbség, hogyha az EKB és annak igazgató tanácsa biztosítja, hogy a monetáris politika adaptatív lesz, akkor mi megtehetjük a gazdaságpolitika más területen a szükséges lépéseket. Köszönöm szépen! Most pedig Ernest Urtoszunk kap szót. Kettő percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az LKB nem konvencionális fellépése megmentette az eurót. Az LKB megmentette tehát a közös fizetőeszközt, az eurót, de ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy ez nem volt törvényes. Vannak, akik be akarják, akik az Európai Bírósághoz akarnak fordulni, fordultak is, keresetet indítottak, de az, e az Európai Bíróság mégiscsak elfogadta a megfelelő intézkedéseket. De hát persze buborék is létrejött, az alacsony kamatok az piacokat buborékba hajtották, és persze a pénzpiacokra való kihatást is ellen, ellenőriznünk kell. Az elkövetkező hónapokban az LKB pénzpolitikája újra vizsgálattárgyává lesz téve, és meg kell vizsgálni majd, hogy az LKB eszközei szolgálják az éghajlatváltozási átállást. Hiszen, hogyha szénenergiába fektetik a pénzt, akkor ezzel nem tudjuk az éghajlat célokat elérni. Panetta és Nábe jelöltek nagyon jól válaszolták meg az Econban a kérdéseinket, de ugyanakkor mégis hozzá kell tennem, nem folytathatjuk tovább ezt a politikát, azt a politikát, hogy a tanács nem paritásos listát terjeszt a parlament elé. Elfogadhatatlan, hogy az LKB igazgatóságában csak egy nő legyen, és a többi pedig csak férfi legyen. Az egyik előttem szóló már elmondta, hogy nagyon sok kitűnően képzett nő van, akik eh, már az európai pénzintézetekben és az európai intézményekben dolgoznak, ezért biztosítani kell számukra, hogy a legmagasabb grémiumokban is képviseltetésség magukat. A kiválasztást paritatív módon kell végrehajtani, és hogyha tanács megköti ennek a változásnak a kerekét, akkor bizony a ratifikációt mi fogjuk megnehezíteni. Éppen ezért kérem, hogy a tanács gondolja át, hogy hogy lép fel. Köszönöm szépen. Most pedig Hervé Zsüven kap szót, tessék parancsolja. Köszönöm szépen, biztos, az, eh, biztos úr, elnök asszony, kedves kollégák. A két jelölt eh, szertágozó szakmai háttere alapján semmi okunk nincs arra, hogy ellenezzük a jelölésüket az LKB igazgató tanácsa pozíciójára. A, ennek a tanácsnak, hogy testületnek a, a sokszínűségére gondolnék, hogy me, mennyire reálisak vagy irreálisak a két éves, a kétszázalékos inflációs célok. A virtuális vagy elektronikus devizák bevezetésével kapcsolatos álláspontjuk nem csak a költségvetési politika, hanem a tagállamok szociális politikájába is történő beavatkozás. Ez teljesen új dolog, hiszen egy olyan új gazdasági monetáris világban élünk, amelyben a, a neoklasszikus elmélet teljesen kudarcot vallott, a globalista szabad kereskedelmi logika is kudarcot vallott, és azok, akik Donald Trump, Boris Johnson választói, itt vannak az Európai Unióban is. A szuverenitás, a gazdasági függetlenség kérdésére gondolok, teljesen új világot élünk, tehát gazdasági monetáris szempontjából. Ezért beszélek a diverzitásról az igazgató testületben. Ezzel kapcsolatban fordulok egy kérdésre önökhez. Nem lenne szükség arra, hogy az EKB igazgató tanácsában a, gazdaság, a digitális gazdaság szakértő is megjelenjenek? Nem ki kívánatos, hogy ebben a testületben a politológusok is megjelennek, akik emlékeztetnék a tagokat arra, hogy a pénz az mindig a politikai eszköz, a szuverenitás eszköze, illetve a társadalom stabilitásának a garantálását biztosító eszköz. És nem lehet fenntartható egy deviza akkor, hogyha egy nem fenntartható világban vezetjük be. Éppen ezért a környezetvédelem szakértőinek is helyet kellene adni ezen igazgató testületben. Ez lenne az igazi sokszínűség, a diversitás. Köszönöm szépen. Most eh, McCarthy képviselő kap szót. Tudjuk, hogy a stratégia tekintetében ez a ház megosztott. Üdvözlöm a pénzügyi stimulusokat a pénzpolitika tekintetében. Azonban az irónia eltűnik, hogyha jobban belenézünk, hogy zsarolnak minket, és igazából a EKB igazából a megszorítások fő motorja volt, és ezt pedig látjuk, hogy valamennyire megváltozott a hangja. Igazából többre van szükség, mint a héják és a bárányok közötti harcra. Új politikára van szükségünk, és az egész eurozónában szükségünk van az új árképzésre és a piac megfelelő szabályozására. Így azt látjuk, hogy az EKB politikai egy törpe kisebbség jólétéhez járult hozzá, míg eh, nagyon sokan nem profitáltak ebből. Menjünk tovább, és igazából kapjanak megfelelő pénzt a háztartások és a megfelelő beruházási politikák. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor most Castaldo képviselő megérkezett, tehát akkor ő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégek, engedjék meg, hogy néhány észrevételt tegyek Fabia Panatta jelöltségéhez, aki az igazgatótanos tagjává válik fantasztikus szakértő, ő bebizonyított többször a hozzáértését a monetáris politik és a központi bankok működése tekintetében. Rendszeresen részt vett az igazgatótanács működésében, mint az olasz nemzeti bank kormányzója. Jelenleg ugyanakkor az Európai Felügyeleti Balunk Felügyeleti Tanács tagja. A gazdasági és pénzügyi válság nehéz pillanataiban is bebizonyított, hogy hozzáértése rendelkezik, e, és a, ugyanakkor független is az európai érdekeket szolgálja. Frankfurtba egy nagyon érzékeny pillanatban megy, amikor az EKB új irányultságát is ki kell alapítani, a megjelentek a kriptovaluták, ugyanakkor visszaélések tanulói is vagyunk, Biztos vagyok benne, ugyanakkor, hogy jelöltünk abszolút megfelel ennek az elvárásnak, és ezt bizonyította már kitűnő pályája során is. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig Roman Heider kap szót, tessék. Bocsánat, Paul Tang kap előbb szót. Tessék, Tang úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm Gentiloni biztos urat. Néha egy kép többet mond ezer szónál. Amikor eh, Lagarde az első LKB igazgatóra ülésről eh, tweetelt, ez többet mondott ezer szónál. klasszikus csillár alatt ültek a barokk festmények előtt 24 férfi és lagárd asszony. Tényleg 2019-et írnánk, kérdezte magamtól. Hogyha nem láttam volna az iPad-eket az úri emberek előtt, akkor azt gondoltam volna, hogy zsamon idejében vagyunk, közgazdász vagyok, ezért tudom, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a férfiak dominálnak a gazdaságvilágában, ehhez teljesen hozzászoktunk, de remélhetőleg ez a fotó eh, egy ébresztő lesz mindannyiunk számára a tekintetben, hogy a nemi esélyegyenlőség és egyensúly mennyire fontos kérdés. Ezért van az, hogy nem csak én személyesen, hanem a Szociáldemokrata frakció és az Európai Parlament egészen arra szólítja fel az Európai Tanácsot, hogy az LKB helyekre mindig két embert jelöljön, egy férfit és egy nőt is. Lehet, hogy sokat kérünk, hiszen az Eurogroup, Eurócsoport jelöli eh, ezeket az embereket, és hát egy nő van a 19 tag között. Mégis ragaszkodnunk kell ehhez, hogyha a tanács a jelölési eljárást nem igazítja a 21. század elvárásaihoz, akkor elne kell ezeknek a jelölségnek szavaznunk. Hogyan várhatunk fel döntéseket akkor, hogyha a lakosság felét kizárjuk a döntéshozatalból? Hogyan tudnak a politikáink egy modern gazdaságot létrehozni akkor, amikor egy rég elmúlt idéket idéző környezetben hozzák őket. Panetta úr és Nábel asszony a nemi esélyegyenlőségről beszéltek, hát nehéz dolguk lesz, ezt meg akarják valósítani. Köszönöm szépen. Most már valóban Roman Heider következik másfél percben. Köszönöm szépen, biztos úr. Az Európai Központi Bank tehát bezárja sorait, és Lagarde asszony szempontjából ez érthető, hiszen egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy mennyire fatális volt az EKB alacsony kamatpolitikája. Hiszen eh, a megtakarított pénzeket igazából államosították, az ingatlan piacon az árak növekednek, óriási, megfizethetetlen buborékok képződnek, és eh, ez pedig társadalmi feszültségekhez vezet, több millió EU-s polgár öregkori nyugdíja kerül veszélybe. Az Európai Központi Bank feladata az árstabilitás lenne, de már semmi köze az árstabilitáshoz. Igazából a spekulánsok úszájában vannak. Ezekkel a tényekkel, ezekkel az embertelen tényekkel szemben itt a engedelmességet kérnek, és az engedelmességet pedig Schnabel asszony képviseli ha három német, aki előtte volt az EKB igazgatótanácsban, mind visszalépett a borzalmas, alacsony kamatpolitika miatt. Tehát igazából itt semmi ellenállás nem lesz, itt engedelmesség lesz. De az Európai Központi Bank pedig fontos marad, hiszen hogyha az LKB-t e akarják felelőssé tenni a klímapolitikáért, akkor Lagarde asszony közölte, hogy neki ehhez semmi köze. Tehát így folytatódik az EKB szomorú sorsa. A polgárokhoz semmi köze, egy lobby szervezetté vált az EKB, és a lobbisták szószólójává vált. Az eddigi nyilatkozatokból is csak azt olvashatjuk, Snábel asszony, hogy ön is vállalni fogja a polgárok elleni politikát. Kár. Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr. Akkor Evelyn Régner képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tos úr, a nők a lakosság felét teszik ki. De igazából a torta felét kapjuk, és nem az egész torkát, tortát. Igazából teljesen mindegy, hogy most hol vagyunk. Az F-nál, az IOPA-nál, az LKB-nél e a nők nincsenek vezető pozícióban. És ez pedig nem csak azt jelenti, hogy csak néhány keményen megharcolt pozícióban vagyunk jelen. Mindenhol jelen kell lennünk. Az biztos, hogy Lagarde asszony nagyon egyedül fogja magát érizni itt a férfi körben. Európának szüksége van a nőkre, szüksége van az okos nőkre, úgy, úgy mint az okos férfiakra, akik döntőképesek. Nekünk is alakítanunk kell a szabályokat, a világot. Igenis, bele kell szólnunk, amennyiben a fenntartható beruházásokról van szó. Amennyiben arról van szó, hogy hogyan tudjuk a pénzpolitikánkkal a gazdaságot ösztönözni hogy hogyan tudunk fellépni a szigorú fiskális szabályok ellen, hogyan tudjuk végrehajtani a zöld gazdaságot. Tehát itt a kormányokat, a tanácsokat, a tanácsot mind-mind megkérem, hogy igenis figyeljenek oda, biztos úr ön is látja, hogy a jelen kinevezési rendszer már a szemétdombra való és szeretném megkérni, hogy dolgozzák át ezt a kiválasztási eljárást, és adjanak neki új tartalmat. Köszönöm szépen. Most pedig Gunnar Beck kap szót, tessék parancsoljon. Igen, tisztelt kollégák, november közepén Schnabel asszony a német közgazdászok Twitteren arra szólította fel, hogy az LKB-ról való téves kijelentéseket rekeszékben. Az ilyen kritikák, mondta Schnabel asszony, veszélyeztetik az eurót épp úgy, mint a negatív kamattal szembeni német takarékoskodók részéről megfogalmazott ellegedetlenség, amelyet Schnabel asszony pénzügyi analfabetizmusnak nevezette. Ugyanakkor elismert közgazdászok és az OECD nevében az LKB e csődöt vallott, a legalacsonyabb a növekedés, ezzel a pénzpolitikával legmagasabbak az adók, és a fejlett világ legmagasabb munkanélkülisége van itt. A Financial Stability Review-jában az LKB maga beismerte, ismerte, hogy magasabb adóssághoz vezetett a krízis országokban ez a pénztömeg, és az LKB politikája a német megtakarítóknak 2010 óta 650 milliárd euró kamatbevétel kiesést jelentett a Bundesbank pedig egy billió euró kamatot égetett el. Ez az a valóság, amelyet Schnabel asszony el akar rejteni. Mi ugyanakkor azt szeretnénk, hogy a legjobb gondolat vezessen az igazsághoz. Köszönöm szépen, most pedig Maximilian Krá kap szót, parancsoljon. Frau Präsidentin! Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim! Érdeklődéssel hallgattam ezeket az előadásokat, különösen mindazt, amit a néppárti kollega Berger kollega mondott, aki ezt mondta, hogy kétfajta társadalom létezik. Létezik a megtakarítók és a öm, részvénytulajdonosok társadalma. Fabia Panetta jelölt világosan tette, hogy az LKB szabályai a bankok megmentését nem szolgálják, illetve nem arra alakították ki Olaszországban. Ebben igazából, de ezzel azt mutatja meg, hogy az egységes fizetőeszköz nem működhet, hiszen különböző gazdasági filozófiák ütköznek egymáshoz. Hogyha belátjuk, hogy különböző gazdasági struktúrák működnek, akkor nem értem, hogy miért lehet ünnepelni ezeket a jelöltségeket, ez csak a CDU meg a néppárt fogja tudni, miért örülünk ennek. Panitta úr ö, fantasztikus képzettséggel rendelkezik, megfelelő egyetemi szakmai képzettséggel rendelkezik a munkához, de hogy Németország miért Schnabel asszonyt javasolja, aki a gazdaságos túl, a gazdaság tulajdonosainak érdekeit képviseli, a megtakarítók érdekeivel ellentétben. Ez a, erről csak a német szövetségi kormány tud valamit mondani. Igen, tisztelt Régner kollega, pénzről van itt szó, és nem arról, hogy a pékségek fele vagy nem fele, ki milyen kézben van. Nem, itt képzettségről van szó, és arról van szó, hogy a megfelelő közgazdaságot folytassuk, és ne aprózzuk el az ilyen kérdésekben magukat. Köszönöm szépen, most pedig mivel senki sem kért spontán hozzászólás során szót, ezért Gentiloni úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, mielőtt lezárnám a vitát, <clears throat> azt hiszem, hogy itt az ideje, és megfelelő, hogy köszönetet mondjak benne a körének, már csak azért is, mert az EKB igazgató testületében az elmúlt nyolc évben csodálatos munkát végzett. Sabin Lautenschlegernek is hálásak vagyunk. Az ezen testület munkájában játszott szerepéért, <clears throat> a, illetve a banki felügyelet, Európai Banki Felügyelet megteremtésében játszott kulcsfontosságú szerepért. Mi ugyan nem veszünk részt közvetlenül ebben a kinevezési folyamatban, mégis úgy érezzük, hogy rá termett embereket sikerült jelölni, és az többen elmondták a képviselők közül, hogy az Európai Parlament számára mennyire fontos, hogy a nők nagyobb számban jelenjenek meg a nemi esélyenőség jegyében nem csak az európai bankok, hanem más európai testületek igazgatóságában is. Érdeklődve hallgattam az önök véleményét a makrogazdasági szakpolitika csinálás témájában is, és ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy egy dolgot hadd fűzzek ehhez hozzá. Úgy érzem, hogy az elmúlt években az európai gazdaság stimulálásának a feladatát elsősorban a monetáris politikától vártuk. Ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a szakpolitikai mix, ehhez strukturális reformoknak, illetve fiskális politikának is kell járulnia. Miközben nem felejtjük egy pillanatra sem, hogy a fenntarthatóság főként az eladósodott országokban sokat segíthet a hazai kereslet növe, megnövekedésében. Lagarde asszony egyébként ezt hangsúlyozta az Európai Parlament előtt tartott beszédében a közelmúltban, és maximálisan egyetértek vele. Ez ügyben köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönjük szépen, biztos úr! ezzel szeretném lezárni ezt a vitát, és holnap kerül sor a szavazásra. Ezzel a következő napi rendi pontra léphetünk tovább. Szóbeli kérdésről van szó, amely a tisztességes adózás egy digitalizált és globalizált gazdaságban BEPS 2.0 hangzatos címet viseli. Emlékeztetek mindenkit, hogy kékkártyás kérdéseiket tehetik, feltehetik a kollégokhoz, ezt digitálisan is kérhetik. Egyébként ezen a ponton meg is adom a szót a szóbeli kérdés szerzőjének, Irene Tinálinak. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. 240 milliárd dollár. Az OECD bestései szerint ez az a kiesett adóbevétel, amit a multinacionális cégek, multicégek adóelkerülése kárként okoz. A bestések szerint 2016-ban 40%-a a nagy cégek eredményének, profitjának adóparadicsomokba került át csoportosításra, óriási adóbevételtől esnek el így az Európai Unió tagállamai, amelyet oktatásra, egészségügyre, közszolgáltatásokra vagy nyugdíjakra költhetnénk, nem is beszélve arra, hogy a fizikális és digitális infrastruktúrába fektethetnénk mi olyan dolgokra, amelyek fontosak az emberek, cégek számára, illetve kis és nagy cégek számára egyaránt. Mindenkinek részt kell vállalnia ebben az erőfeszítésben, míg az állampolgárok, fogyasztók, kis- és középvállalkozások befizetik az saját részüket, akár 40 vagy még több százalékos adókulcs érinti őket. Ezzel párhuzamosan a multicégek gyakran elkerülik, kikerülik az adó befizetést. Ez megengedhetetlen, már csak azért is, mert nem csak társadalmi igazságoság szempontjából problémás, hanem azért is, mert ez torzítja a piacot, és tisztességtelen piaci előnyhöz jutnak így ezek a cégek. Rengeteget beszélünk a level playing field, az egyenlő versenyszabályok kérdéséről, de sajnálatos módon adó ügyben ez egyáltalán nem nem sikerült elérni. A hatékonyságot, az innovációt, az díjazni kell, de mindennek egy olyan adókeretben kell történnie, amelyben mindenki eh, a közös és tisztességes teherviselés megvalósul. 135 ország tárgyaló egy CD szintén egy olyan adóreformról, amely remélhetőleg megoldja ezt a problémát. Az Ekon szakbizottság nevében egy olyan állásfoglalást, illetve szóbeli kértést nyújtunk be, amely pontosan ezzel foglalkozik. Kérjük a bizottságot és a tagállamokat arra, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy közös uniós állásfoglalás jöjjön létre, közös álláspontunk legyen ez ügyben. Köszönöm a biztos úrnak, hogy itt van ma közöttünk, és válaszol a kérdésekre. Ezek közül az első, mit kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, egy közös európai álláspont jöjjön ki, az adóügyi kihívások kérdésében, amelyet egyébként a gazdaság digitalizációja támaszt velünk szemben. Második, mit kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az első pillér körüli nemzetközi tárgyalások koherensek és következetesek az önök javaslataival, és harmadsorban az Európai Bizottság hogyan kívánja előkészíteni a nemzetközi tárgyalások következményeként megszülető megállapodások végrehajtását. Ha ilyen nem születik, akkor mikor és milyen formában kíván az Európai Bizottság tenni valamit annak érdekében, hogy koordinált európai válasz szülessen ezen fontos kérdésre, az Európai Parlament aktív szerepet vár a bizottságtól, mert Európa alapvető szerepet játszott ezen vita alakításában, de csak akkor, hogyha egységesek vagyunk, ha egy hangot beszélünk, egy állásponton vagyunk, éppen ezért az Európai Parlament két témában szeretné álláspontját kifejteni. Először is az adó tartási, vagy az adójogok tekintetében nem csak a fizikai jelenlétet kell alapul venni, hanem a, a, a digitális jelenlétet is másodszorban. Szeretnénk, hogyha a minimális adószint olyan szinten kerülne megállapításra, amely a profit shifting, tehát a profit eh, nyereség áthelyezés gyakorlatát csökkenti. Az OECD statisztikai szerint vannak olyan eh, tagállamok, ahol a eh, társasági adó gyakorlatilag nulla százalék, ez 2019-ben elfogadhatatlan. Zárásképpen tehát kollégák, annyit hadd mondjak el, hogy itt az ideje annak, hogy az adószabályinkat modernizáljuk annak érdekében, hogy minden ország és minden cég eh, ott fizesse az adóját, ahol a hozzáadott érték születik, illetve a gazdasági tevékenységet folytatják. A digitális gazdasággal nincsen bajunk, de meg kell vizsgálni azokat a eh, multi cégeket, amelyek megtalálják az új módját annak, hogy az adó kivizetés elől kibújjanak azért, mert ez egész egyszerűen torzítja a piaci versenyt, illetve megfosztja az országokat attól a lehetőségtől, hogy megadóztassák ezeket a cégeket a közszolgáltatások finanszírozása érdekében. Az óriási különbségeket hoz létre a piacon, a fogyasztók, a munkavállalók figyezetik meg az így kiesett beadóbevételeket, ami egész egyszerűen nem tisztességes adóügyi igazságot várnak tőlünk az emberek, itt jött az ideje annak, hogy ezt megadjuk nekik. Köszönöm. Nagyon szép, szépen köszönöm, képviselőasszony. Most pedig a bizottság részéről Paolo Gentiloni úr kap szót. Igen tisztelt elnökasszony, igen tisztelt parlamenti képviselők, és köszönöm szépen, hogy Tinályi asszony az ülés témájává tette ezt a kérdést. Azok a kérdések, amelyeket felvetett, mutatják, hogy mennyire lényeges ez a kérdés az ECON és a TAG szakbizottságok számára, ugyanúgy, mint a saját szakbizottságának. Milyen formája legyen a megoldásnak? a bizottság természetesen európai perspektívát képvisel, amelyet most részletezni szeretnék. Nagyon fontos az, hogy párhuzamosan dolgozzunk a kihívásokon, tehát hogy hogyan tudjuk a modernizálni, hogyan tudjuk korszerűsíteni az, a társasági adórendszert. Úgy, hogy az adórendszer megfelelő formába kerüljön fizikai jelenlét nélkül is. És az első pillére is utalnék a megfelelő adó, az igazságos adózásról. Nagyon fontos az adó verseny, amely a kettes számú pillérben van. Nagyon fontos, ambiciózus cél ez, hiszen globális megoldást kell találnunk, amely a digitális üzleti modelleket is befogja. Főleg azokat, amelyek olyan térben mozognak, ahol nincsen fizikai jelenlét. És az is nagyon fontos, hogy bezárjuk, lezárjuk a kiskapukat, amik megvannak, és hogy megmaradjon a megfelelő tisztességes adóverseny. Globális szinten a lehető legjobb eredményeket szeretnénk elérni a tagállamok és az Európai Unió számára. Szeretném azt is biztosítani, hogy ezek a vonások, a közös piac ezen vonásai a nemzetközi vitából eredő szempontokat is figyelembe veszik. Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük az európai polgárok ügyét. Éppen ezért az a célunk, hogy ezeket a célokat úgy érjük el, hogy ne bonyolítsuk tovább az üzleti élet életét. Nagyon fontos az, hogy egyszerű, új szabályok legyenek, amelyeket könnyű betartani. Fontos az, hogy a polgáraink profitáljanak az új rendszerből. De nagyon fontos megérteni azt is, hogy a két pillérnek milyen gazdasági kihatásai lehetnek. Ezek alapján a tagállamok megfelelő információk alapján tudnak majd döntéseket hozni. Nagyon fontos az, hogy a bevételekre megfelelő információink legyenek. Így az Európai Unió profitálhat az egyes számú pillérből, és a tagállamok pedig a kettes számú pillérből. A bizottság megkérte a tagállamokat, hogy nyújtsanak be országjelentéseket, hogy továbbá, hogy továbbá is pontosíthassuk a gazdasági vizsgálatot. Végezetül, hogyha mindkét pilléren belül elérjük a globális megoldást, az Európai Uniónak el kell döntenie hogy Európai Unió szinten hogyan szeretné megvalósítani. Hogyha nincsen megállapodás, vagy csak korlátozott megállapodás van 2020-ban a nemzetközi porondon, akkor világos, hogy az Európai Uniónak megmarad a saját szerepe, amelyet európai szerepen kell eljátszania. Az Európai Bizottság pedig ezen az alapon fog fellépni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a néppárt nevében Markus Ferber kapszót. Kettő percben tessék. Köszönöm szépen, elnökasszony, biztos úr, képviselőtársaim. Először is meg szeretném köszönni önnek, biztos úr, hogy ilyen világosan elkötelezte magát az előző beszédében az ügyek mellett. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elmúlt ciklusban közösen a három rendkívüli bizottságban eh, megállapított eredményeket eh, ne hagyjuk magukra, hanem folytott tettek kövessék a megállapodásokat. Az adó problémák nem érnek véget az Európai Unió határainál. Éppen amikor a digitális gazdaságról beszélünk, nemzetközi kihívásokkal állunk szemben, ezért fontos, hogy nemzetközi porondon, nemzetközi együttműködésben válaszoljunk a kihívásokra. Ezért üdvözlöm hogyha a tagállamok itt aktívabbá válnak, és persze ha más jogrendek, például az USA is lépéseket tesz, az USA főleg a digitális ágazatban nagyon fontos szerepet játszik. A fizikai telephelytől, ahol emberek dolgoznak, gépek munkálkodnak, szuszognak, fogaskerekek kopognak. Ettől el kell búcsúznunk a digitális korszakban, más kritériumok játszanak szerepet mára mál és nagyon gyakran éppen sajnos az adójog alapján dönt egy cég arról, hogy hol telepszik le. Ezeket a kérdéseket tehát fel kell vetni, tematizálni kell. Ugyanakkor, hogyha valaki um, mindenképpen először is a saját házatáján söprögessen először, tehát az Európai Unió területén az országok között a nem komoly és nem tisztességes versenynek véget kell vetni az országok között, az adóversenynek. Tehát aki másokra mutogat, először a saját házatáján is söprögessen, tartson rendet. Éppen ezért fontos, hogy a bizottság és ön, mint új felelős, biztos Gentiloni úr, az adókérdésekkel foglalkozzon, a saját adóparadicsomainkat be kell zárni, és utána leszünk hitelesek a más országokkal való tárgyalás során. Köszönöm szépen. Most pedig az SND frakció nevében Jonas Fernandez kapszót, tessék parancsoljon. Kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr. Néhány perccel ezelőtt cseréltünk eszmét az EKB, az Európai Központi Bank pénzpolitikájáról hogyan kellene ennek a pénzpolitikának kinéznie. Nem arról vitáztunk, hogy milyen formát öltsön ez más központi banki döntések fényében, vagy nem is arról, hogy mit teszünk akkor, hogyha pénz vándorol el Európáról. Szuverenitásra van szükségünk Európában a pénzpolitika végrehajtása során is. A nemzetállamok a 90-es években amikor az Európai Központi Fizetési Eszköz nem működött, illetve a központi fizetési rendszer nem működött, nem tudták megőrizni a fizetőeszközeik stabilitását. Ezért is szükség volt az euróra. Mára meg minden sokkal mobilis, mobilisabbá vált a digitális gazdaság során. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden szempontot figyelembe vegyünk, és bezárjuk a kiskapukat, és látni kell, hogy a tagállamok már nem rendelkeznek azzal a formális szuverenitással, mint korábban. Éppen ezért a monetáris politika területén elért sikereket a fiskális politika, pénzpolitika területén is biztosítani kell, nem tudom, hogy a minimális közös adó alap szolgálná-e a céljainkat, de legalábbis érdemes volna elgondolkoznunk azon, hogy a tőke mozgást megadóztassuk. Az Európai Bizottság, amelyet a parlament felügyel, fontos, hogy az állampolgároknak ismét megadja azt a bizonyosságot, hogy a problémáikat kezelik, és nem csak a piac versengő erői döntenek, hanem igenis van valami szabályozó hatalom, az Európai Uniónak az adószoverenitást vissza kell szerezni. Köszönöm a Renew Euro Europe nevében, Garikano képviselő kapszott tessék. Ah, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Nem fogják elhinni azokat a számokat, amiket mondok. Tavaly az Apple Spanyolországban 4 millió euró társasági adót fizetett 320 nyi bevétel után. 624 ezeret fizetett a Facebook, és a Netflix pedig 3140 eurónyi társasági adót fizetett Spanyolországban. 24 lakásos házban élek, és csak az én épületemből elég bevétele van a Netflixnek, hogy az egész spanyolországi tessége adójukat befizessék. Sajnálatos módon ez nem egy elszigetelt eset, éppen ellenkezőleg a cégek megpróbálják elkerülni az adófizetést, ahol csak lehet. Tehát Gentiloni úr, hogyan kérhetjük és várhatjuk a kis és középvállalkozásoktól és az európai polgároktól, hogy fizessék be az adójukat, hogyha ezt a nemzetközi cégek nem teszik meg. A jóléti államot hogyan fogjuk finanszírozni, hogyha az adók nem folynak be? Hogyan fogjuk a szabad piacot megvédeni, hogyha nem mindenki ugyanazon szabályok szerint focizik ezen a pályán. Kedves kollégák, ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az európai polgárok pedig eh, ránk figyelnek, és eh, egész egyszerűen azt várják tőlünk, hogy reagáljunk ezekre a fejleményekre. Változó világban élünk. Nekünk az új kihívásokra új szabályokkal kell reagálnunk, mert a 19. századi szabályok a 21. században már nem működnek. Oda kell figyelni arra, hogy az új valóságra reagáljanak a szabályaink is. Az adó beszedése kell, hogy megfeleljen a 21. század elvárásainak ehhez azonban a tagállamok közötti együttműködésre van szükség, globális szintű megállapodásra van szükségünk, ugyanis az adóelkerüléssel szemben egy ország külön nem tudja felvenni a harcot, együtt kell működnünk, túl kell lépnünk még az Európai Unió határain is. Ne, itt az ideje annak, hogy ne csak beszéljünk az adókérdésekről, a digitális cégekről, mert ez már itt van jelen, éppen ezért közöttünk élő problémáról van szó, az OECD szintjén lehet megtalálni erre megfelelő fórumot, ahol tehetünk valamit. Biztos úr, a 2020 végére, hogyha az OECD nem tudja megadni ezt a problémát, akkor nekünk itt Európán belül kell cselekednünk. Megígérhetem, hogy az Európai Parlamentre számíthat ez irányi fellépésben, hogyha nem tud az OECD megoldást állni erre, akkor majd az EU véget vet ennek az igazságtalan helyzetnek. Alapvetően azért mi ja, tettük javaslatot erre az állásfoglalásra, hogy egyértelmű és közös álláspontunk legyen ez ügyben. Nem engedjük, és nem is engedhetjük, hogy a KKV-k és az állampolgárok több adót fizessenek, mint a nagy multicégek. A szabályok mindenkire vonatkoznak, ezt mindenkinek be kell tartania, és be kell látnia. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót Sven Giegoldnak, aki három és fél percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több mint húsz éve az egyetemista korom óta küzdök a nemzetközi adó igazságosságért hogy legyen átlátható az adózás, legyenek minimális adókulcsok, hogy a globalizáció vesztesei ne több adót fizessenek, mint a nyertesei, hanem hogy tisztességes, méltányos feltételek legyenek az Európai Unióban, de nemzetközi szinten is. Éppen ezért fáj, amennyiben látom az Európai Bizottság számait hogy minden adóügyi együttműködés ellenére nemzetközi és európai szinten tavaly és tavaly előtt először esett 20% alá a vállalatok tényleges adókulcsa, tehát a társasági adó. És ez nem jelenti azt, hogy a KKV-k nem fizetnek már adót, hanem ez azt jelenti, hogy a transnacionális nagyvállalatoknak sikerült elérni a céljukat, és ne felejtsük el, hogy mennyire romboló hatása van a méltánytalan adózásnak, hiszen a szociális piacgazdaságnak árt, hiszen ennek az az alapja, hogy minnyáján egy piacon hasonló szabályokkal szembesülünk, és hogy tisztességes verseny van. Nagyon ártalmas ez az európai belső piacról alkotott elképzelésnek is, hiszen bizonyos országokban nincsen társasági adó, más országokban pedig egyszerűen nem lehet a tisztességes versenyfeltételeket garantálni. Ez a probléma tehát az európai gazdasági együttműködés határához érkezett. A polgárok pedig azt gondolják, hogy túlságosan sokat követelnek tőlünk ezzel a problémával. Igazából itt a demokratikus intézmények legitimitásáról van szó, és ide tartozik a tanács, a bizottság, de a parlament is még akkor is, hogyha az Európai Parlament a leghangosabb, amikor arról van szó, hogy más politikát akarunk. Legyünk tisztességesek, és mondjuk el, hogy mit értünk el. Elértük, hogy csökkent nemzetközi szinten a banktitok, hogy legalább a magánszemélyek nem tudják a pénzüket csak úgy Svájcba küldeni, amit máshol szedtek össze. Azonban a vállalatok esetében ez még nem válasult meg. Hiszen még mindig rengeteg postaláda cég van, ahol igazából semmilyen gazdasági tevékenység nincs és semmilyen adót nem fizetnek. Jó lenne, hogyha most OECD szinten is tárgyalnánk erről, de már nem elég ilyen aprócska lépéseket tenni. Amit a Juncker bizottság eldöntött, tehát az egyes és kettes adókikerülési, antiadókikerülési irányelv annyi kiskaput tartalmaz, hogy igazából a papír értékét sem éri el, amire nyomtatták. Hiszen a ingatlan kereskedelemből származó hasznokat is olyan országokba juttatják, ahol szinte nulla az adókulcs. Tehát itt van az ideje, hogy közösen minimális adókulcsokat állapítsunk meg. Szomorú, hogy a kereszténydemokraták és hogy néhány liberális még mindig eh, problémázik azzal, hogy elismeri, hogy szükség van ilyen minimális adókulcsokra. És ugyanez vonatkozik az adó átláthatóságra is. Az osztrák parlamentben is elérkezett az ideje, hogy ezt megszüntessék, és igenis a tanácsnak is követelnie kell az átláthatóságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig a ID nevében Gunnar Beck kap szót. Elnök asszony, panaszkodunk, hogy adódömping van, kevés a társasági adó, és ez politikailag mindig sláger téma. Az Európai Parlament éppen ezért egy globális adópolitikát akarna globális adóhatósággal. A parlament pedig digitális adót akar, az egyhangúság elvét elfeledve. Nyilvánvaló a bizottságnak, hogy itt ismét újabb nemzetek feletti hatóságokat akarnak létrehozni, a nemzeti demokratikus szerveket gyengítik. Éppen ezért egyre kevesebb demokratikus döntés születik. És tej hatalommal rendelkeznek majd az úgynevezett nemzetek feletti intézmények, mint az LKB vagy a nemzetközi bíróságok, amelyek igazából senkinek nem tartoznak felelősséggel, hiszen a polgárok akaratától függetlenül alakítják a migrációs politikát. Másodszor nem akarunk további európai jogszegéseket. Egyhangúságra van szükség adó ügyekben az Európai Unióban. Éppen ezért a 113-as cikket vegyék figyelembe, amely az egyhangúságról szól. Harmadsorban az Európai Uniónak már jelenleg is megvan az a lehetősége, hogy az hogy a lehető legmagasabb adókulcsokkal éljen az OECD-n belül. A bankok ellen és az illegális bevándorlás ellen is fel lehetne lépni ezzel. Németországban 16 milliárdot költenek illegális migránsokra, és 100 milliárdot az euróra. Kedves kolléganők, kollégák, térjenek magukhoz. A polgárok több demokráciát és jogállamosságot szeretnének, nem további kényszer adókat a világfantázia és a légvárak érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az LCR e frakció nevében Rzsonca képviselő kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, hogyha úgy gondoljuk, hogy minnyáján a agresszív adótervezés és az adóelkerülés ellen vagyunk, akkor um, ebben egyetérthetünk, Egyetérthetünk ezben a harcban, ennek az igazságosságában, de ugyanakkor keresni kell a nemzetközi szinten a konszenzust. Egy olyan konszenzust kell keresni, amely a legtöbb állam számára elfogadható volna. A változás sok hatalmas kivahatással járnak gazdaságainkra, egyszerű, stabil megoldásokat kell találni, amelyek elmélyült elemzésen alapulnak. Sajnos az jelenlegi ajánlások nem koherensek. Például a második pillére vonatkozó javaslatot üdvözöljük, hiszen itt az a cél, hogy abban az országban adóztassuk meg a tevékenységet, ahol a tevékenységet végrehajtják, elvégzik de valójában a helyzet mégiscsak különbözik a szabálytól, hiszen ez a szabály egy olyan helyzetbe hozza majd a cégeket, hogy teljesen függetlenné teszik majd a tevékenységüket attól, hogy valójában hogyan szerzik be a jövedelmüket, a profitjukat. Ráadásul derogációkra van szükség annak érdekében, hogy a szabályozás szövege valóban mindenkit szolgáljon, és mindenki érdekei teljesüljenek. Köszönöm szépen, most pedig a GUE NGL nevében Gusmao képviselő kapszott, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A rész to the bottom um, jelenségének vagyunk uh, tanúi egyre alacsonyabb adókat fizetnek a nagy cégek, ott jegyeztetik be magukat, ahol alacsonyabb az adó teher, és ezzel a tagállamokban a közszolgálatok sérülnek, az emberek szegényednek el, és ráadásul a tisztességes verseny, az tagállamok közötti tisztességes verseny elve is sérül. A tagállamok más tagállamok kárára próbálják hozzájuk magukhoz csalogatni a cégeket. Mondjunk erre nemet. A tisztességes versenyről szoktunk beszélni, az egyenlő pályák, egyenlő esélyek elvéről, a level playing fieldről. Nos, hát itt azonban a tisztességes verseny elve sérül. A cégek a különböző adószabályokat kihasználják arra, hogy minimalizálják vagy optimalizálják az adójukat, megsértve ezzel a közérdeket. Nagyon kiábrándító, hogy a szöveg nem szól a minimális adószintekről. Hatékony adószintekről beszélhetünk, de a minimális adószintekre is szükség van, egész egyszerűen minimális változással nem lehet, eh, szabályok minimális változtatásával nem lehet eredményeket elérni. Azok, akik jegyzik, ezt az állásfoglalást. Azt szeretnék, hogy az Európai Unió valódi lépéseket tegyen, és ne csak a hagyományos magyarázatokkal éljen, hanem valóban tegyen meg minden lépést annak érdekében, hogy felszámolják az offshore-okat. Köszönöm szépen. Most pedig Nikolau Alvarius kapszót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az úgynevezett tisztességes vagy feladózás problémás, mert például a monopól cégek, akik európai cégekkel versenyeznek, rájuk hogyan vetnénk ez adót. Gondolok itt a digitális gazdaságra, az energetikára és az úgynevezett környezetbarát befektetésekre. Itt hogyan beszélhetünk tisztességes adózásról? Ez egy rossz vicc, főként akkor, amikor az Európai Bizottság által jóvá hagyott európai tagállami költségvetések is sem garantálják ezt. Görögországban például az új demokrácia kormány költségvetése a kis cégek és az állampolgárok 93%-át adják az adóbevételeknek, és csak 7%-ot a nagy cégek. Hát Hol van itt a fair és a tisztességes adózás? Például csak 5%-os adót vetnek ki a részvények utáni bevételekre, miközben az emberek jövedelem adójának jóval magasabb, még egyszer mondom, hogy milyen óriási adóterheket róttak az emberekre az elmúlt hetekben, a, a társasági adó tekintetében nem voltak ilyen e, normák és változások. Az új görög kormányzat e, e, is ugyanabból a kotából énekel, mint az előző. A leggazdagabbakat nem adóztatjuk megfelelően, a nagy adózósokra nem három megfelelő adóteher,

cégei, a Facebook, a Google milliárdokat keresnek, és alig fizetnek adót. Éppen ezért a francia kormány vagy a holland munkáspárt nem véletlenül akar egy digitális adót bevezetni. De Trump és a kleptokraták kereskedelmi szankcióval fenyegetnek bennünket. Ez alapvetően a nemzetközi tárgyalásokat veszélyezteti, amelyek most folynak az adózás reformjának ügyében, amelyre tudjuk, hogy szükség van, hiszen a jelenlegi szabályok teljesen elavultak, főként egy ilyen digitalizált, globalizált világban. Nincsen más megoldás, mint az adó csökkentés. Azt hiszem, hogy az amerikai nyomásnak ellen kell állni, és igenis meg kell adóztatni ezeket az óriási cégeket, de ami az adógyi reformról folyó tárgyalásokat illeti, egyelőre a Párizsi Hágai Merlini moratórium nem megy tovább, és a ennek semmi értelme, amit javasolnak, ez valóban kettős mérce, hogy csökkentik a társasági adót. Köszönöm szépen, most pedig a szót Dragos Piszlaruk képviselőnek adom. Nagyon szépen köszönöm. Önök asszony, románul fogok beszélni. Centiloni biztos úr, elnök asszony, asszony, igaz, hogy nagyon fontos vitát folytatunk itt ma a parlamentben. És igazából egy másik dologra hívnám fel a figyelmet, mint amiről erről volt szó, de igazából ugyanarra a következményre jutunk, és pedig itt az állásfoglalásunkra. A célunk nem az, hogy a multi cégeket az emberiség ellenségének tekintsük. És nem az a célunk, hogy fellépjünk a nagy multinacionális cégek ellen. De az OECD országokban és az európai országokban is vannak olyan adóbevételek, amelyek eltűnnek, és pedig azért, mert a nagy cégek más és más cégekbe juttatják el a profitjukat. És így nagyon sok OECD ország az Európai Unióban is mindenek előtt egyre inkább egyre inkább elveszti a hatalmát. És éppen ezért látnunk kell, hogy igazából egy etikai, egy viselkedési problémáról van szó, hogy hogyan viselkednek a multik. De verseny problémáról is szó van, és a tagállamok közötti koordinációról is hiszen eh, ezek a keretek, amelyeken belül mozgunk, nem hatékonyak. Egyidejűleg pedig minden tagállamban probléma van azzal, ami az adóhatósági gyakorlatokat illeti, és az adóhatóságok eh, kompetenciájával is összefügg hogy eh, az adóhatóságok tényleg működő rendszert hozzanak részre. Tehát, hogyha méltányosabbá akarnánk tenni az adózást, és hogy megkerüljük a minimumot is, igazából csak egy multilaterális keretből indulhatunk ki, ahol az Európai Uniónak kell példamutatónak kell lenni. Tehát még egyszer ismétlem, hogy nem a multik ellen viselünk hadat, hanem egyszerűen több adót kell fizetniük. Egy olyan rendszerről van szó, amely megengedi ezeknek a vállalatoknak, hogy elkerüljék az adófizetést, és hogy az adókat pedig olyan tagállamba, tehát az egyik tagállamból a másikba irányítsák. És a parlamentnek itt pedig mindenképpen pozitív jelzést kell adni, hiszen megvan már a megfelelő javaslat, és igazából egy nagyon egyszerűen előrélezhető rendszerről van szó, amely megengedi azt, hogy fejlődjön a rendszer. Köszönöm. Köszönöm szépen, úrtaszunk képviselő kap szót kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékeljük és üdvözöljük ezt a vitát, illetve azt az állásfoglalást, melyet a parlament e héten el fog fogadni. Az EU kult szerepet játszik a digitalizáció és a globalizáció által létrehozott kihívások kezelésében. Biztosítanunk kell, hogy a digitális gigászok megfelelő részt fizessenek az adóból. Ma ez nem így történik. Ugyanakkor a társasági adószabályokat is át kell alakítani 21. századhoz igazítva. A globalizált társadal gazdaságban 20. századi szabályokkal nem jutunk elő. Ugyanazon cégek leányvállalatait ma úgy öm, adóztatják meg, mintha független cégek közötti transferek működnének, és ez az a rendszer, amelyet a multik kihasználnak az adóelkerülés érdekében. Az egyik eh, megoldás, amelyet a szakértők elfogadtak, az, hogy az adót, a cégeket globális entitásnak tekintsük, és az Európai Bizottság már mintegy tíz éve kezdte el a közös konszolidált társasági adó alapról szóló javaslatát. Az első javaslatot blokkolta a tanács, majd 2016-ban a második javaslatot is nemzetközi tárgyalásokra van szükség annak érdekében, hogy 2020 végéig megállapodásra jussunk. Minden nemzetközi partner egy hangon kell, hogy felszólaljon, és a cél az kell, hogy legyen, hogy ne a legkisebb közös nevezőt találjuk meg. Biztosítani kell, hogy a cégek ott fizessenék az adót, ahol a gazdasági tevékenységüket folytatják, ahol a munkavállalóik vannak, vagy ahol a szerződéseket kötik, és ahol az ügyfeleik vannak a multinacionálisokkal szembeni elvárás nagyon magas, hogyha ezt nem teljesítjük be, még inkább frusztráltak lesznek az emberek, és még inkább elvesztik hitüket az adórendszerbe. Ezért közös erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a tárgyalások sikeresek legyenek. Köszönöm szépen! Matt Carty kap most szót a GUNGL nevében, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen! ahogy a már más is mondta, több pozitív elemet tartalmaz az OECD javaslata. Nem utolsó sorban például az, hogy az OECD-t OECD elismeri, hogy az adójogok túl kell, hogy megyenek az arm's length elven, amely csődöt mondott. De ugyanakkor a javaslat sok hiányosságot tartalmaz, például a fejlődő országokat kizárták ebből a projektből, és ahogy több aktivista rámutatott, az OECD megközelítése ugyanakkor segíti az adóparadicsomok működését. A probléma abban rejlik, hogy az USA jelenleg megakadályozza az igazi reformok végrehajtását. Az OECD javaslatának két pillére, hogyha elfogadásra kerülne, jelentős átalakulást jelentene a globális adórendszerben, egy fenntarthatóbb és tisztességesebb rendszer létrehozás irányában tett lépés volna. Én a saját ír gyakran figyelmeztetem arra, hogy óvakodjanak a, szil- a szilíciumvölgyi cégek eh, agresszív fellépésétől. A tagállamok a ugyanakkor versengenek egymással, és arra ösztönzik a nagy cégeket, hogy elkerüljék az adók, eh, adókat itt az ideje annak, hogy az emberek felismerjék, hogy ezt a tisztességtelen rendszert át kell alakítani, készüljünk fel erre, mielőtt a sok jön, hiszen a sok újra az egyszerű embereket, a munkából élő embereket fogja megrendíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Del Vera képviselőasszony következik, kettő percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Kedves kollégák, a digitális technológia már nem csak egy piaci szereplő, hanem a versenyképes gazdaság egyike meghatározó formálója. Gondoljunk csak a pénzügyi szolgáltatásokra, a gyártásra, a, az agráriumra, az idegenforgalomra. Így tehát az adójogi szabályok, amelyekkel jelenleg rendelkezünk, amelyek a fizikai jelenléttel számolnak, egész egyszerűen nem felelnek meg a jelennek. Hiszen rengeteg olyan digitális cég van, amelyek olyan országokban is gazdasági bevételeket generálnak, ahol fizikailag nincsenek jelen. Ezek közül sokan ö, olyan eszközökből generálják ezeket a bevételeket, amelyek nem kézzelfoghatóak, nem fizikaiak. Éppen ezért mondom azt, hogy itt az ideje annak, hogy globális szempontból vizsgáljuk ezt, és változtassunk a versenyjogon. És Persze a versenynek nem csak egy aspektusáról kell beszélni, a digitalizáció és a globalizáció szempontjából számos más szempontot is figyelembe kell venni, és erről a parlamenti ciklusunk során rengeteget kell majd még beszélnünk. Az OECD vezető szerepet játszik ebben a vitában, éppen ezért olyan fontos az, hogy az Európai Unió ne veszítse el vezető szerepét ebben a folyamatban ezen belül is az Európai Bizottságnak, illetve a soros elnökségeknek kellene a folyamat élére állni, ezt várjuk Önöktől. Köszönjük szépen! Aurora Leluk a következő szocialista frakció nevében egy percet adok önnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos úr, kedves kollégák! mindannyian hallhattuk, hallothattunk az elmúlt években a LuxLeaks-ről például, és számos más, pénz, más pénzügyi botrányról, amelyből azt tudjuk meg, hogy a multinacionális cégek kiátszák az adórendszerek közötti különbségeket a, az európai szinten adóversenyt láthatunk, és egyre romlik az, ezira, az ebéli helyzet többen beszéltek a kollégák körül arról az imént, hogy e, a multinacionális cégek, mint hogyha ellenségek lennének. Nem, nem ellenségként kell rájuk tekinteni, hanem arányosan kell a közteherviselésből szerepet vállalniuk, e, de e, nem szabad ellenségként tekinteni rájuk. Európai szinten 1000 milliárd euróról beszélhetünk, amely kieső adóbevételként az adóoptimalizáció, az adóelkerülés miatt, és ez pontosan, ez a pénz hiányzik a ökológiai vagy környezetbarát átállás finanszírozásához. Nagyon könnyű lépéseket is tehetünk ezek közül, például mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ott adózzanak a cégek, ahol valóban realizálják a nyereséget, a második pedig minimális társasági adót, adót kell megállapítani globális szinten. Tudjuk, hogy Trump úr ezt ellenzi minden erejével, próbálja fékezni a folyamatot, éppen ezért kell, hogy a parlament meggyőző többsége követelje azt, hogy az Európai Bizottság megtalálja módját annak, hogy európai szinten megvalósuljon ez a projekt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, képviselőasszony. Most pedig Enrique a kap szót kettő percre. Kedves kolléganő, kollégák, adó elkerülés és az a tény, hogy egyáltalán lehet ilyen botrány úgy, ahogy van. Európában nagyon sokan eh, minden nap azzal eh, van, hogy az adópénzeket megtermelje. A futószalag mellett, a kórházban, bárhol. Ők termelik meg az adót. Az adónak pedig az a lényege, hogy mindig a polgárok érdekében álljon. És ez a nagy koncernekre is vonatkozik, hiszen nagyon sok nagyvállalat nem fizeti be a törvényes adókat, és kihasználják a kiskapukat. Ezt is meg kell magyarázni, hogy miért vannak egyáltalán kiskapuk az adózásban. Ha van, akkor a politika feladata, hogy ezeket bezárjuk. Új utakon kell járnunk, hogy a nagy multinacionális vállalatokat is adófizetésre kötelezzük, és hogy az adóikat ne a dolgozó emberek fizessék meg. Milliárdok tűnnek el. 2020-ban a német elnökség feladata az lesz, hogy az Európai Unió igenis jusson előbbre. Már most is itt az ideje, hogy elérjük végre 2019-ben a 21. századot. Hát nem elég az, hogy vállalatunk néha szankciókat kapnak, hogy néha megdádázzuk, megdorgáljuk őket, hanem igenis egy hatékony, minimális adókulcsra van szükségünk, hogy ne lehessen adó alul kínálás. És pedig 2020 végéig. Hogyha ezt nem hozzuk létre, akkor az Európai Unió igenis mutasson be egy méltányos adózást a digitalizált gazdaság részére is. Hiszen az adóterheket sok-sok vállon kell igazságosan elosztani, hogy Európát igazságosabbá és szociálisabbá tegyük, hiszen ez szorosan összefügg az adó méltányossággal is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni Zsau Ferreira képviselőt egy percre. Köszönöm szépen, Elnök asszony, szeretném azzal kezdeni, hogy eh, a multik rendre adót csalnak. Elkerülik az adókat. Körülbelül évente 500 milliárd dollárra becsülik ezt. Ezt pedig az eh, államok felhasználhatnák arra, hogy szociális kötelezettségeiket eh, teljesítsék, hogy ne azok az emberek fizessék az adót, akik tényleg dolgoznak. Látjuk, hogy a tőke nagyon gyorsan áthelyezi a termelőegységeket, szolgáltatóegységeket. A itt meglévő javaslatok pedig a BEPS 2.0-ra vonatkoznak, és nagy részt a multikról szól, illetve adóparadicsomokról, ahol a multik megtehetik azt, hogy ott fiasztatják a pénzüket. Ezt pedig igazából azért tehetik, mert nagyon gyengék a szabályok. Tehát igazából az európai jogalkotás elősegíti az adóelkerülést. Ha nem is adóharmonizációra van szó, de valami minimális szabályzásra. Most pedig... Most pedig Barbara Thaler kap szót, két percben tessék parancsoljon. Igen, tisztelt elnök asszony, Tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! A piac soha nem várta arra, hogy a közigazgatása megfelelő keretfeltételeket biztosítsa számára fejlődéshez. És éppen ez újíton új kihívásokkal szembesít bennünket. Ez a tény ugyanis felhívja figyelmünket azon törvényi hiányosságokra, amelyet a digitális és nemzetközileg működő cégek eh, kihasználnak dominanciájukkal élve. A kis és a közepes vállalkozások ugyanakkor a teljes adóterheket meg kell, hogy fizessék, ez pedig tisztességtelen versenyfeltételeket teremt. Én magam 12 éven vállalkozó vagyok, ezért nagyon mélyen egyetérzek ezzel a helyzettel. Ez az állásfoglalás indítvány fontosan hozzájárul az OECD-ben való vitához egy valamit nem lehet elégszer kihangsúlyoznunk ebben a kontextusban. Hátat kell fordítani az egyedüli fizikai telephely koncepciójának, és az adófeltételeket úgy kell kialakítani, hogy az adót ott vessék ki, ahol a nyereséget elérik. Hiszen egyértelmű, hogy biztos, hogy nem lesz kevésbé digitális a gazdaság a következő években, éppen ezért örülök ennek az állásfoglalásnak, melyet örömmel fogok támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Marek Belka kapcsút, kapcsút egy percben tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt szokták mondani, hogy két dolog biztos az életben, a halál és az adók. A botrányok, mint a Panama Papers vagy a LuxLeaks botrányok megmutatták, hogy csak az, a adó, a, az adó, az, csak a halál biztos, az adó nem biztos. A kis cégek, a startupok nem lepődhetnek meg, hogy a nagy digitális gigászok másként adóznak, de rájuk fog leginkább vonatkozni az OECD javaslata. Ugyanakkor a két pilléres megoldás az USA támadásnak tekintheti, fontos, hogy velük együttműködve találjuk meg a, meg szabályokat. Az USA-nak meg kell értenie, hogy az adót ott kell fizetni, ahol az értéket teremtik. Nem szabad kikerülni, nem szabad öm, öm, kijátszani. És az is nagyon fontos, hogy öm, egységesen szólaljunk fel, és így befolyásoljuk a nemzetközi porondozó tárgyalásokat. Hogyha 2020 végéig a konzultációnak nem tudunk véget vetni, akkor befejezni, akkor mi az Európai Parlament részéről, hogy eh, von der Leyen asszony ígérte, EU-s eh, megoldást követelünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Most pedig Régner asszony kap szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr, elnök asszony. A BEPS 2.0 az adó jogszabályunkat a 21. századba viszi át, és ez nagyon fontos. Az adó a közösséget szolgálja, a gyermekek, az iskolák, az infrastruktúra élnek az adóból, a büszkék, a cégek legyenek büszkék arra, hogy a jövedelmükből, a nyereségük egy részét a közjóra fordítják. Az adókat pedig ott kell beszedni, ahol a eredményeket elérték, a Google, a Facebook és társaik hozzá kell, hogy járuljanak ehhez, hiszen csak így lehet ez igazságos. De a Facebook hatalmas jövedelme ellenére nem fizet adót Ausztriában. még a hagyományos szégek, a fősztalpin és a többi pedig megfizetik az adót. Ez tisztességtelen helyzet, ez kártékony, és ennek véget is kell vetni. Egy valami teljesen világos. Annak érdekében, hogy a BEPS 2.0 működjön, átláthatóvá kell tenni a rendszert, tudni kell, hogy a koncernek hol, hol végzik tevékenységüket, hol érnek el adó nyereséget, és meg kell akadályoznunk, hogy a public CCA tekintetében a pénzügyminiszterek a tanácsban blokkolják az előrelépést. Ausztria a tanácsban a, amellett szavazott, hogy ezt a blokkádnak vessünk véget. Ezzel fel is szólítom a következő horvát elnökséget, hogy ezt a témát aktívan vegyék a napirendre. Finnország érzékeny, értékes munkát végzett. Nekünk az Európai Parlamentnek is becsvágyobban kell kezelni ezt a kérdést. A 18%-os minimális adóval meg tudjuk, véget tudunk vetni az adódömpingnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Margarita Márquez kapja meg a szót egy percre. Tisztelt elnök asszony, tisztelt eh, Gentiloni, biztos úr. A tanácsban, amikor válaszolnunk kell arra, hogy amit az OECD eh, tesz, akkor ez azt jelenti, hogy eh, ez lehetőség arra is, hogy szembenézzünk az adózás kérdésével. Amikor adózási kötelezettségről van szó, akkor látnunk kell azt, hogy a világ gazdasági pillérei meg fognak változni. Ez itt egy jó kezdet, bár lassú kezdet ez. Az, hogy legyen egy minimális adószint minden adóhatóságban, főként a digitális területre, ez egy üdvözlendő cél. Remélem, hogy a tanács előrelépést fog mutatni a társasági adóalap tekintetében is, de azt is biztosítani kell, hogy közösen történjenek a tárgyalások mindenről. Reméljük azt, hogy sikerül majd megállapodást elérnünk 2020-ban a német elnökség során. Ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy biztosítani lehessen azt, hogy nagyobb legyen az adó eh, igazságosság eh, Európában és a világon. Nagyon szépen köszönöm két eh, spontán felszólaló kért szót. Tudor Csuhodáru úr az első, aki szót kap. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Eu cred că politicile fiscale trebuie să fie... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, úgy gondolom, hogy a fiskális politikának mindenkire kell vonatkoznia, és hogyha az adózásról beszélünk, ugyanannak kell lennie mindenki számára. Mindannyian itt voltunk ebben a teremben, mindannyian ott adózunk, ahol pénzt keresünk. Ez a multikra is igaz kell, hogy legyen, mert az adó annak eszköze, hogy az egészségügyet, az infrastruktúrát, az oktatást támogassuk. Úgyhogy a multiknak is ott kell pénzt fizetniük, adót fizetniük, ahol keresnek. És ez Európában mindenütt igaz kell, hogy legyen. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Két kollega szeretne a spontán felszólaló körébe tartozni. Az első, Csihodárú képviselő. Okay. Uh, Mr. Kelleher. Uh, thank you. Well, I will be, uh, Köszönöm szépen. Komoly aggodalmakat szeretnék ezzel az indítványjal kapcsolatban felvetni. Több értelemben, és a parlament figyelmét arra hívnám fel, hogy ne egy oldalon lépjen az Európai Unió az OECD elképzelése szerint. Az, hogy valahogyan igazságos és egységes adóztatást vezessünk be, de a világ egészének bevonása nélkül ezekbe az egyeztetésekbe, és megállapodást nélkül ez veszélyes, mert aláása az Európai Unió versenyképességét, és elveszük e- a kedvét a befektetőknek. Fogalmazunk világosan, az Európai Unió a világversenyben, a digitális, globális gazdaságban helyt kell, hogy álljon. Nagyon kevés multi cég indult az Európai Unióban, és futott be aztán nagy nemzetközi karriert. Egy oldalú lépés a világ egészen nélkül, az USA nélkül, őket nem vontuk be, mindez az unió versenyképességét tenné tönkre, és a multi kedvét venné el attól, hogy ide települjenek. Köszönöm szépen ezt a napirendi pontot lezárjuk Gentiloni úr hozzászólásával. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan kérdésről beszéltünk ma este, amely a következőkben kulcsfontosságú lesz az Európai Unió számára, de a fenntarthatóság számára és a belső piac fenntarthatósága, a szociális modellünk fenntarthatósága szempontjából is fontos lesz ez. Ezért úgy vélem, hogy hasznos volt ez a vita. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az önök támogatása, az Európai Parlament támogatása elengedhetetlen lesz a következő években. Kell az önök támogatása ahhoz, hogy igazi reformokat hajtsunk végre. Másodszorban az Európai Bizottság azon van, hogy egy közös álláspont alakuljon ki az OECD tárgyalóasztalánál. Az elnökséggel is együtt kell működnünk, hiszen formálisan ők vezetik ezt a vitát, és jó lesz az együttműködés a horvát, illetve német elnökségekkel is. Hadd szögezzem le, mi teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a globális megoldás irányába. Annak ellenére, hogy nehézségek vannak a multilaterális tárgyalások esetében, de mi elkötelezettek vagyunk továbbra is. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek alternatívák, ahogy korábban is említettem, az a feladat, amit az elnök rám ruházott, az az, hogy együttműködjek ezen a globális OECD megoldáson minden rendelkezésre álló eszközzel, és hogyha ez nem lehetséges, akkor egy európai megoldást kell találni. Hogy ezt megtaláljuk, mi ismételten erősen együtt kell működnünk a parlamenttel, a bizottsággal. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr, ezzel ezt a vitát lezártuk. Benyújtottak egy állásrólási indítványt, erről majd szerdán fogunk szavazni. Mivel a következő napreni ponthoz még nem minden kolléga érkezett meg, most néhány percre felfüggesztem az ülést.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 A következő napirendi pontunk Regimenti asszony jelentése. A Jordan a királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról. Az első szó, szót, eh, először eh, Regimenti asszony kap szót, mint jelentéstevő. Buonasera, Presidente. Jó estét kívánok, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr! Nagy megtiszteltetés számomra ebben az illúciós teremben erről a nagyon fontos témáról előadóként szólni. Nagyon elégedett vagyok az Intában született eredménnyel, ami gyakorlatilag egyhangulag megszavazta azt az jelentést, amit készítettem gyakorlatilag, hogy a Jordán Hasimita királyságnak harmadik makrofinanciális segítségnyújtásként 500 millió eurót szavazzunk meg. Azért jutottam erre a következtetésre, mert elemezve a gazdasági helyzetet, illetve a szociális helyzetet Jordániában, illetve a dicséretre méltó erőfeszítéseket, amelyeket ez az ország tett annak érdekében, hogy felvegye a harcot az iszlám terrorizmussal szemben, illetve az előző makrofinanciális segítség elemeit megfelelően felhasználja az Unió, az Európai Unió részéről. Tulajdonképpen a meg kellett vizsgálni azt a programot, amelyre felhasználta Jordánia a makrofinanciális segítséget, illetve megvizsgálva azt, amit tett különböző területeken is. Sajnálatos módon a növekedés továbbra is gyenge maradt, illetve ö, csökkentek a beruházások. Ezért 2019. július 11-én a jordán hatóságok további pénzügyi forrásokat kértek az Uniótól annak érdekében, hogy a stabilitást megőrizhessék ebben a régióban, hiszen rengeteg szíriai menekült érkezett Jordániába. 2019. szeptember 6-án a bizottság elfogadta azt a javaslatot, amely egy harmadik programra vonatkozott, 500 millió eurónyi segély formájában Jordániának. El szeretném mondani, hogy Jordánia óriási erőfeszítéseket tett a migráns válság során, illetve felvette a harcot a terrorizmussal szemben. Úgyhogy ha a harmadik segítségnyújtási programot is megszavazzuk, az óriási többletértéket jelent Jordánia számára, hogy a megfelelő intézkedéseket meghozhassa ebben a geopolitikai szempontból rendkívül fontos térségben. Sajnálatos módon a szíriai konfliktus visszaesést jelentett gazdasági szempontból Jordániában, hiszen megszakadt a regionális kereskedelem, csökkent a turisták száma, illetve csappant a bizalom a beruházók részéről, és nem áramlott megfelelő mennyiségű tőke ebbe a régióba. Óriási nyomás nehezedett a közszolgáltatásra, az egészségügy, az alapjavakhoz való hozzáférés, az oktatás szintjén. Úgyhogy nagyon nehezen tudott ezzel szembenézni ez az ország. El kell tehát ismerni azt, hogy milyen erőfeszítéseket tettek, például a közegészségügy terén, a migránsok vonatkozásában, akik elfogadható áron férnek hozzá ehhez a szolgáltatáshoz. Egyébként felvették a harcot az iszlám terrorizmussal szemben is, amely prioritás az Európai Unió és tagállamai számára is. Stratégiai partner Jordánia az Európai Unió számára, hiszen megfelelő együttműködést nyújt az emberkereskedelem, a lőfegyverek kereskedelme elleni harcban, illetve az adatcserét, illetően is az Európollal, amely rendkívül fontos a terrorizmus szempontjából. A Jordán királyság továbbra is erőfeszítéseket tesz a demokratikus elvek megőrzése és a vallási béke megőrzése érdekében. Olyan partnerre van szüksége, olyan külső partnerre, amely stabil, ez garanciát is jelent az Európai Uniós cégek számára is, akik nagyobb lehetőségekhez is jutnak itt. Alapvetően fontos, hogy a pénzügyi segítség hatékonyan és megfelelően célzottan kerüljön felhasználásra. Ez nagyon sokat segítene a beruházásoknak, illetve a különböző projekteknek az országban. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy minden olyan eszköz, amely rendelkezésünkre áll, megfelelő ellenőrzést biztosítson az a pénzügyi alapok elköltése terén. Ezen kívül még azt is el szeretném mondani, hogy ez a segély és ez az uniós támogatás egy olyan ország számára, amely, mint például Jordánia, nagyon fontos lenne. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek. Közölnöm kell önnel, hogy a vég hozzászólásából már másfél percet felhasznált, így a végén már csak 20 másodperce lesz. Nos, Gentiloni biztos úr kap most szót. Thank you, Mr. President. <clears throat> Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen Regimenti képviselőnek, illetve az INTA bizottságnak ezt a jelentést. Értékes munkát végeztek ezen a szövegen, illetve köszönöm a kivel együttműködést, és a Költségvetési Bizottságnak, a Külügyi Bizottságnak szintén szeretném a támogatást megköszönni. Érdemes emlékeztetni a Jordán háttérre. 2011 óta a Jordán gazdaság jelentős károkat szenvedett a régióban zajló konfliktusok, Irak, illetve Szíria miatt, és ez előre nem látható gazdasági sok hatásokat okozott, a struktúrális gyengeségeket, illetve az export lehetőségeket is érintette. A versenyképesség hiányával együttesen, ami 2011 előtti okokra vezethető vissza. És mindez az államháztartás nehéz helyzetbe hozta. A szíriai konfliktus Jordániára olyan hatással is járt, hogy mintegy 1,3 millió szír menekültet eredményezett, és az ő beáramlásuk nyomás alá helyezte a fiskális politikát, illetve az állami szolgáltatásokat, az infrastruktúrákat. És a nehéz körülmények között Jordánia az eddigiekben a makrogazdasági stabilitást sikeresen megőrizte széles körű szakpolitikai válaszokat adott a kihívásokra, és nemzetközi támogatást is igénybe vehetett. És ezt figyelembe véve a Jordán hatóságok kérésére szeptember 6-án egy új makroszintű pénzügyi támogatási rendszer fogadott el. Ennek az összege 500 millió eurónyi hitel. És ez a két előző programra épül, ezek sikerrel megvalósultak, és az új pénzügyi támogatási keret fenntarthatóvá teszi az adósságállományt, kedvező feltételekkel biztosítjuk a hitet, illetve támogatjuk a struktúrás reformokat, amelyek a gazdaság erejét és teherbíró képességét fokozzák majd. Ez része a szélesebb körű nemzetközi segítségnyújtásnak Jordánia irányába. Természetesen számos struktúrális reformintézkedés az alapfeltétele ennek a támogatásnak, és erről egy szándéknyilatkozat született, illetve az IMF program felülvizsgálatához is kötött ez. Jordániát folyamatosan támogatja az Európai Unió, hiszen nagyon komoly gazdasági nehézségekkel néz szembe. A régióban óriási kihívások vannak, és változó a biztonsági helyzet. Az Európai Parlament pedig, amikor támogatja ezt a támogatási programot, akkor erős jelzést küld, hogy az Unió elkötelezetten kiáll Jordánia és a jordán nép mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, megkezdjük a vitát. Először David McAllister, a külügyi szakbizottság elnöke kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tisztelt biztos úr! Engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek úgy, mint a külügyi szakbizottság elnöke. A biztostól, a jelentéstevőtől is hallhattuk azt, hogy Jordánia óriási kihívások előtt áll, csökken a növekedési ráta, az eladósodás mértéke nő, és a fiatalok munkanélkülisége is növekszik. Nagyon sok külső tényező járult ehhez mindehez. A szomszédos országok, Szíria és Irak mindkét országban szörnyűséges fegyveres konfliktusok vannak. Gentiloni biztos úr is elmondta, hogy jelenleg Jordániában 1,3 millió, 1,3 millió szír van jelenleg Jordániában. Ez óriási megterhelés az államnak, de mégis példásan szembenéznek ezzel a helyzettel. Pontosan ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Unió Jordániának megadja az 500 milliós makrofinanszírozási segítséget. Január 4-én, 5-én én is ott leszek Jordániában. Gentiloni biztos úr, egyetértek önnel, hogy az Európai Parlamentnek követnie kell a bizottság javaslatát, hogy a partnerünket, szövetségesünket, Jordániát a továbbiakban is támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most eh, Mavrides eh, úr kap szót. Is not here. Uh... Nincs itt. A következő hozzászólónk Monsieur Dizet Jeremy. Merci, euh, <clears throat> président. Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Biztos úr, a Renew frakció nevében támogatásomról szeretném bizon, biztosítani eh, ezt a harmadik makrofinanciális segít, segít Jordánia számára. Úgy gondoljuk, hogy ez tényleg hozzájárulhatna ahhoz, hogy segítse ezt az országot erőfeszítéseiben, hogy stabilitást eh, hozzon létre eh, a régióban. Emlékeztetnénk arra, hogy az Európai Unió jószomszédsági politikájához is ragaszkodunk, ami nagyon fontos az egész terület számára. Alapvetően támogatjuk ezt a javaslatot, de sajnáljuk, hogy a szélső jobb frakció képviselője készíti a jelentést. A Rinyú meg van győződve arról, hogy itt megfelelő erőfeszítéseket tegyünk, és ne legyenek euroszeptikus elképzelések. Elítéljük azt is, hogy nincs koherencia ezen politikai családban. Egyrészt Bashar el rehabilitálják, másrészt viszont elfogadják azt, hogy azokat segítsük, akik tulajdonképpen az áldozatai. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Mariani Thierry úr kapszott. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Először is hadd üdvözöljem azt, hogy milyen minőségi munkát végzett kolléganőnk, Luisa Regimenti, aki ismertette a jelentését. Jogosan mutatott rá arra, hogy a szíriai konfliktus mennyire felborította a Jordán társadalmat, ami már eleve nagy problémákkal nézett szembe a muzulmánok beáramlása miatt is. Jordánia nagyon fontos ebben a régióban. Megmaradt a pénze, és kezd ismét a turizmusnak köszönhetően megerősödni. Nagyon fontos a gazdasági ereje is. Még elmondanám azt is, hogy a keresztények védőjeként Jordánia példaértékűen járt el a jordániai keresztények védelmében. Nagyon fontos az iraki keresztények segítése is, az összefogás ebből a szempontból nemzetközi jellegű kell, hogy legyen. Az 500 milliós kölcsön, amelyet Jordániának nyújtunk, ugyanis nemzetközi válság frontján tevékenykedik ez az ország, amelyet senki nem akar megoldani. Hogyan lehet azt magyarázni, hogy a szíriai menekültekkel kapcsolatban semmiféle terv nem született. Kedves kollégák, most stratégiai jellegű politikát tudunk választani, amire szükség van. Teljes mértékben támogatjuk ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm spontán felszólalások során Tudor Csihudár úr kért csak szót. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt Tudor... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Tudor Csihudár úr vagyok. Orvos képzettségem van, románi képviselő vagyok, és örülök, hogy az Európai Unió megfelelő megoldást választott. A támogatásnak nem szabad politikai színezetet adni, mindent meg kell tennünk, hogy támogassuk Jordániát. Még akkor is, hogyha a jelentés készítője egy konkrét frakció tagja, ez teljesen mellékes, hiszen Jordániának a pénzre szüksége van, és hogy túlélje a nehézségeket, támogatásra szorul. Az Európai Uniónak pedig a segítő készségét kell kimutatni a partnerei felé, akik követik az európai értékeket. Én meg fogom szavazni a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy a tanács már megerősítette azt, hogy jóvá fogja hagyni az Európai Parlament álláspontját, akkor, hogyha az Európai Parlament elfogadja majd első olvasatban az álláspontját, ilyen esetben az eljárást négy hónapon belül le lehet folytatni, azután az Európai Bizottság benyújtotta a javaslatát. Szerintem ez egy nagyon gyors döntéshozatali folyamat, ez egyfajta krízis eljárás, ez a makro, makrofinanszírozási segítségnyújtás, ez nagyon fontos és szükséges, és ez Jordánia számára. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek és az Európai Parlamentnek is mindezt. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm. Most a jelentés készítő kap még szót. Kedves kollégák, nagyon köszönöm a hozzászólásokat, külön köszönöm az orvos kollégának, mert én is az vagyok. Nagyon fontos ez a téma, úgyhogy érdemes alaposan megvizsgálni más frakcióknak is. Örülök, hogy pozitív eredményünket az intában meg tudjuk erősíteni. Szeretném kiemelni, hogy a pozitív szavazás rendkívül szükséges ebben a témában az egész plenárison, és ezért kérem mindannyian csatlakozzanak ehhez, teljesen függetlenül attól, hogy milyen szint képvisel. Hogyha sikerül pozitívan szavaznunk erről, rendkívül fontos lenne, félretéve azt, hogy milyen előítéletekkel ö, rendelkezik mindenki a saját frakciómról. Köszönöm. Danke, die Aussprache. Köszönöm szépen, így a vitát ezzel a hozzászólással lezártuk holnap fogunk szavazni. A következő napi pontunk jön. Az egyperces hozzászólások. Ez a rendi pont. Bocskor asszony az első

Örülök annak, hogy a biztos úr ilyen sokáig itt van velünk a plenáris ülésen az első munkanapján, itt a plenárison. Csihodáru úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. A Schengeni övezet az egyik legfontosabb vívmánya az Európai Uniónak. A Schengeni övezet a legmagasabb standardokat biztosítja a határkezelés szempontjából. Románia teljesíti ezeket az igen magas standardokat. Azt kérem a tanácstól, hogy ne vonakodjon, és kövesse az Európai Parlament ajánlását, hogy Románia beléphessen a Schengeni övezetbe. Jerzy Buzek, az Európai Parlament korábbi elnöke ugyanezt mondta el 2011. június 8-án. Azóta már szinte 10 év telt el. Románia már szinte 10 éve kész arra, hogy csatlakozzon a Schengeni övezethez. Amikor visszatérek Romániába, azt fogom mondani a honfitársaimnak, hogy azt kell kérnünk, hogy Románia csatlakozhasson a Schengeni övezethez, hiszen teljesítjük a feltételeket, ráadásul jogunk is van ahhoz, hogy ebben az övezetben lehessünk. Köszönöm, mondja az elnök. Benian úr. Köszönöm, elnök úr. November 15-én protestáltak az ellen, hogy a gáz árak háromszorosára emelkedtek. E, teljesen blokkolták november 17-én az internetet, hogy ezzel kapcsolatosan semmiféle hír ne szivároghasson ki. Az Amnesty International szerint kb. 300 ember vesztette életét, és más csoportok szerint 1500. Az ENSZ emberjogi hivatala szerint nőket, gyermekeket is megöltek. Hi, legalább 700 embert tartóztattak le. A biztonsági tanács, a nemzetközi kormányok el kell, hogy ítéljék mindezt, és szabadon kell, hogy bocsássák az elfogottakat. Vissza kell állítani az emberi jogait azoknak, akiket bebörtönöztek. Iránnak a nemzetközi emberi jogi elvárásoknak meg kell felelnie. Köszönöm. Mr. Samsrat Nika. Mikor Samsrat úr. Az EU válságban van, és én is abban vagyok, és az utóbbi néhány hónapban figyeltem ezt a műsort, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez jó dolog, hiányzik a jó tartalom, elég szánalmas a dolog, és közvetlen visszajelzést szeretnék adni. A poénok nem ülnek, és az egyik percben a békéről beszélünk, aztán utána a hadsereget fejlesztjük, nehezen követhető a logikai irányvonal. Nem ismerem ki magamat egyikükön sem. És a harmadik észrevételem elvész az üzenet, az eurovíziós eh, vetélkedőből vehetünk eh, példát. A táncoló mesztelen embereknek örül a közönség. Hamarosan lemondják majd a sót, hogyha így folytatjuk, valami értelmes tartalmat kellene szolgáltatnunk. Nico Zemsrot a nevem, és ez a Niko Zemsrot show, amelyben főszerepel Nico Zemsrot. Szeretném azt közölni önnel, hogy a jövőben azt kérem öntől, hogy az ilyenfajta hozzászólásait inkább ne tegye mert nem felelez meg a a parlament méltóságának. Pibakász úr a következő. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan botrányra, amely több millió tengeren túli európai egészségét fegyelmeztet, veszélyeztette a klorodekon miatt. Az európai törvények értelmében védeni kell az egészséget. Mint tengeren túli képviselő, az Európai Unió segítségét kérem, hogy segítsége az antillákon a, a, az embereket a klordekon használata miatt. Nagyon sok egészségügyi problémát okoz, pedig a francia kormány hatóságai tudnak erről. De 1972-ben és 94-ben az Antillákon termelt banánban továbbra is engedélyezte használatát. Kedves kollégák, az egészségügynek mindenki közérdeke kell, hogy legyen. Köszönöm. Tercsúr, igen, jó estét kívánok, tisztelt elnök úr. Szeretnék Boris Johnsonnak, illetve a britaknak szeretnék gratulálni a kitűnő választási győzelmükhöz. Az a megtiszteltetés sem volt, hogy a konzervatív párt képviselőjével együtt ülhettem a frakciómban. Sajnos most távoznak tőlünk. Szeretném azt is elmondani, hogy a brit választások esélyt jelentettek számunkra. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi is történt 2006. június 23-án. Ennek az eredménynek sokkal mélyebb okai voltak. Az Európai Uniónak most egy olyan lehetőség van a kezében, meg kell ragadnia, és nem lehet az, hogy más országok kövessék az Egyesült Királyságot. Gondolok arra, hogy bizonyos országban nem, nem engednek meg bizonyos dolgokat, vissza kell kérnünk a szubszidiaritásra, de fe- megszakítják a hozzászólót. Tisztelt kollega, itt az igazságosságról van szó, csak a hozzászólás idejét tartottam be. Konyácsnyi asszony lesz a következő. zástupci ocel... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, az acélipar többször megkereste az Európai Bizottságot, jelezte, hogy válság van. Az Európai Bizottság visszajelzése, hogy minden intézkedést megtettek a trend megfordítása érdekében, de más mutat a valóság. A cégek leépítették a termelést, leépítették a létszámot, és fontolgatják a tevékenység beszüntetését. Az ArcelorMetal a krakói üzemet teljesen bezárta, ez 1300 munkahely megszűnésével járt. A Tata Steel pedig szintén 3000 fő leépítést jelentett be. Kassán pedig 500 fős leépítése kerül sor. az Unió azt gondolja, hogy az ökológiai acélgyártást támogatja, de közben a harmadik országokból a piszkos acél behozatalát is elősegíti a kvótákkal. Mit tesz az új bizottság? Szver képviselő. One issue. Elnök úr, nagyon sok képviselő az Európai Parlamentben az elmúlt hetekben felvetett egy kérdést sok aggodalommal, November 15-én törtek ki a zavargások, és kb. 200 várost érintettek Iránban. Legalább 1500 embert meggyilkoltak, és 12 ezret letartóztattak. Az NCRR 500 ember nevét idézte köztük nőket, kiskorú gyermekeket. Nézzék, 14 éves volt ez a, ez a kisgyerek, akinek a képét itt mutatom. Az Európai Uniót és az ENSZ-t felszólítom arra, hogy tényfeltáró ö, ö, misszióra utazzon Iránba, milyen gyorsan csak lehet. Blanco. Javier de Blanco úr a következő. Köszönöm szépen. Európában mintegy 470 ezer ember él az utcán, Spanyolországban is igazán nagy a, a fedél aránya. Ez egy olyan helyzet, amely ellentétes az emberi méltósággal. Hölgyeim és uraim, hogyha azt láthat, hogyha körülnézünk, láthatjuk ugyanezt az Európai Parlament előtt Brüsszelben is. Tennünk kell ezért valamit, vannak eszközeink arra, hogy valamit tegyünk. Finország megmutatta, hogy vannak hatékony módszerek, és ajánlásokat is meg lehet fogalmazni a tagállamokkal szemben, valamit mindenképpen tennünk kell. Elnök Jane Brophy. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy felszólaljak Észak-Nyugat-Anglia képviseletében nem láttam a nevemet, újraindíthatnánk az időt, mert nem láttam, a, hogy a nevem megjelent volna a táblán. Elnök, igen, újra kezdheti. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy felszólaljak Északnyugat Anglia képviseletében. Köszönöm az EU-nak, hogy támogatott bennünket, amikor senki más nem állt ki mellettünk. Köszönöm a biztonsági hálót, köszönöm a lehetőséget, illetve az erőt és a támogatást, hogy az életünket irányítsuk, az új horizontok megnyitását és az orvosok, az ápolónők, a tiszta levegő ügyének a képviseletét, az éghalatváltozás veszélyeinek a kezelését, és a változások között az értünk való kiállást. Önök hittek bennünket, amikor mások nem álltak ki mellettünk, és hálásak vagyunk. Ez nem a vége a történetnek. Az észak-angol régiót továbbra is az EU iránti barátság vezérli majd, és megszakad a szívem, hogy mindez mögöttünk marad. Francisco. Francesco Guerreiro. Presidente, no passado dia 10 de dezembro, Isabel Lourenço... Köszönöm szépen, december 10-én egy emberi jogi aktivistát kiutasítottak Nyugat-Szaharából. Ez egy portugál eh, állampolgár volt, akinek volt eh, megfelelő engedélye arra, hogy átutazzon, ott volt jegye is, hogy visszatérhessen Las Palmasba. Kiutasították. Personalon non grata lett. Mindent megtettek azért, hogy kiutasítsák őt a, az elnyomást folytatják ezen a területen, ez ellen fel kell lépni, mert az emberi jogokat lábbal tiporják. Kristin Anderson a következő. Köszönöm szépen. A karácsony a az ajtó előtt van már, és szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy mindenkinek áldott karácsonynapeket kívánjak, és egy nagyon boldog, egészséges új évet. De ez évben szeretnék egy speciális karácsonyi üdvözletet küldeni a britteknek is. Köszönjük azt, hogy bemutatták az utat abból, hogy van kiút a, a bürokratikus EU önkérőmből. You a merry Brexit, I wish you a merry Brexit, may you finally be free. I applaud the British people. Mindenképpen a, a britteket tapsolom most meg. Thank you. A következő hozzászólónk Radán Kanev. Благодаря, господин председател. Въпросът пред нас е може ли да има справедливост? Tisztelt elnök úr! A kérdés tulajdonképpen az, hogy van-e fair átalakulás, hogyha nincs semmi fair eljárás. Ma például nincs víz. Több mint 130 ezer embernek a karácsonyt ivóvíz nélkül kell ünnepelnie Bulgáriában. Pedig ez ö, minden európai állampolgár joga. Ezt a vizet ipari célokra használják fel. Ez ekratás példája a politikai korrupciónak. Ugyanakkor hallottuk a főügyészt, aki soha nem nyúlt a hatalmasokhoz. Most pedig ugyanez a főügyész lett Bulgáriában a Korrupció ellenes bizottság elnöke. Milliókat ölnek a környezetvédelmi projektekbe, de nem vagyok benne biztos, hogy a főügyészi hivatal garantálja majd, hogy megfelelően kerüljön mindez elköltésre. Köszönöm szépen, elnök úr. Murciában, Spanyolországban Van egy sósvízű laguna október közepében, közepén három tonnányi hal pusztult el. Az éghajlatváltozás eredményez. Azoknak is mondom, akik ezt tagadják, de egyébként nem az éghajlatváltozás váltotta ki, hanem bebizonyosodott, hogy az intenzív mezőgazdaság okozta szennyezés az utóbbi 40 évben nem történtek meg a szükséges intézkedések, és a víz területeinket helyre kell állítani. Ezért is vagyunk itt, az Európai Bizottságtól támogatást kérünk, hogy ezt megtehessük, és meg tudjuk oldani természetes úton ezt a problémát. Ki kell vizsgálni ezt az ügyet, és támogatást várunk. A halászoknak erre szükségük van. Köszönöm. Thank you. Herr Kelleher. Kelleher úr a következő. Amikor az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, akkor az EU-ban nem lesz már e, a top 30-ban legjobb egyetem. Ez nagyon is fontos a Horizon. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unión belül a bizottság, a tanács és a tagállamok is arra koncentráljanak, hogy befektessenek a kutatásba, innovációba és a technológiába és a digitalizációba arról beszélünk, hogy át kell állnunk egy szén alapú társadalomról, viszont nem lesznek kapacitások, nem lesz megfelelő egyetem, és nagyon nagy gátlója ez az EU fejlődésének, tehát stimulálnunk kell a befektetéseket, és támogatni kell azt, hogy a tagállamoknak legyen kapacitása arra, hogy be tudjanak fektetni a lehető legjobb egyetemekbe. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy befektessünk a kutatásba, fejlesztésbe, és ez az egyetemekkel kezdődik. Elnök, köszönöm szépen, Papadakis Kostas úr. Τα επαναλαμβανόμενα ευχολόγια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Köszönöm. Az Európai Tanács többször is készített uh, kívánságlistát de ez nem hatott Törökország agresszivitására, ami a szomszédos országokat illeti. Ez látható az önkéntes Törökország-Libiai paktumban. Törökországnak továbbra is árulnak fegyvereket, és amikor azt mondják, hogy Törökország stratégiai partner, ez csak ösztönzi őket. Az Egyesült Államok, NATO mossa kezeit, a görög kormány pedig a továbbiakban is cinkosként lép fel. Az euróatlanti mahináció csak még intenzívebbé teszi az ellentmondásokat. Az érdekek a megfelelőeket kell képviseljük Köszönöm. Glavak kollega. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy röviden áttekintsem az európai zöld dílt, European Green deal Horvátul fogom folytatni. Mindez fontos európai vagy a szempontjából. Láthatjuk azt, hogy a világ nagymértékben változik, nő a tengerszint, számos erdőtűz van. Splitben a múlt héten, amely Horvátország második legnagyobb városa, a legmagasabb tengerszintet mérték, és a legnagyobb erdőtüzeket láthat láttuk, az elmúlt időszakban láthattuk azt, hogy az árvások otthonokat pusztítanak el. Horvátországban mint egy ezer sziget van, és arról döntöttünk, hogy nem használunk műanyagot, sem az otthonokban, sem pedig a környezetben. A New Green Deal-el erősíteni lehet a gazdaságot is. Ban Ki-moon is elmondta azt, mi vagyunk az utolsó generáció, amely esetlegesen a klímaváltozást fel tudja tartóztatni, és nem fogják megbocsátani a következő generációk, ha ezt nem tesszük meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy hete Panama városban a parlamenti ciklus első Eurolab ülését tartottuk, és ezen a nagyon releváns ülésen meg tudtuk vitatni a régiónak a zavaros helyzetét, és az EU egyértelmű üzenetet tudott közvetíteni, ami a támogatást is megfogalmazta, vagyis a stratégiai célok mentén folytatjuk a munkát az utóbbi öt évhez hasonlóan megvizsgáljuk, hogy mire van szükség. A intézményeket stabilizálni kell, az egyenlőtlenségek ellen fel kell venni a harcot. Azok az intézmények, amelyek az állampolgárok támogatását biztosítják, illetve a demokráciát támasztják, támasztják alá, őket kell stabilizálni. És az EU-latin-amerikai csúcs találkozó, illetve miniszteri megbeszélések kellene. Péter. Polák Péter. Ďakujem za slovo. Ak by Hitler vyhral vojnu, ja by som tu dnes nebol. Köszönöm. Ha Hitler megnyerte volna a háborút, ma nem lehetnék itt. Vannak olyan képviselők, akik csodálják Hitlert, vannak olyanok, akik etnikai eredetünk alapján ö, ítélnek meg minket, ö, nem az értékeink, hanem a kinézetünk alapján. Több tízezer ártatlan halt meg a második világháborúban, mert hittek ebben az ideológiában. Szlovákiában ö, egyenruhában masíroznak egyesek. vannak, akik nem szégyelik magukat, és hordják még a keresztet is. De a Jóisten egyáltalán nem fog a nem képviseli ezt a gyűlöletet. Lehetetlenség ezt a fasizmust így képviselni. Köszönöm. Pinheiro. Rodriguez Pinheiro asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Gyakran beszéltünk már a plenárison a diszkrimináló gyakorlatáról a Ryanairnek. Egy valenciai fiatal nőt, aki egy neurodegeneratív betegségben szenved, és emiatt elektron most tolószékbe kényszerült, viszont nem akarták őt elszállítani. A földön hagyták a székét, és ezen kerekesszék nélkül ez a fiatal nő nem tud ö, mobil lenni. Hogy lehet ez? Hogy történhet ez meg? Hogyan té, ö, tiporhatja lábbal a Ryanair a munkajogot, és hányszor kell még a Ryanairnek ugyanígy lábbal tipornia az utasokat addig, amíg végre valami történik. Remélhetőleg ez az utolsó eset. Elnök Csikári Szuzanna. In tutta Europa. Egész Európában az tápértéket jelző különböző feliratokról beszélnek, például a cukortartalomról és egyebekről számolnak be. Igaz, ez például a sajtra és az olajra és egyebekre. A fogyasztó szeretne tájékozódni, olyan termékeket szeretne vásárolni, amelyek egészségesek. De a nagyanyáinknak szüksége volt ezekre a ilyen jellegű címkékre, hogy tudják azt, hogy mennyi olajat tegyenek a levesbe. Ők tudták, hogy milyenek a mediterrán termékek. Minden terméket ismertek, amelyek fontosak ebben az étrendben. Mi mindig is a Made in Italy címkét fogjuk védeni. Köszönöm. Matthew Patton képviselője szó. Unlike the a Labour és a liberális demokraták másképp viselkednek, de az EU ne dugja a homokba a fejét a brexit kapcsolatos választás kapcsán. Nem arról van szó, hogy rosszul döntöttek, nem a Putin vagy a, a Trump vagy a marslakók az oka, az EU mindig adhatott volna többet, de nem tette meg. John Major, Tony Blair és a többiek eh, erőfeszítése dacára egyre nehezebbé tette az életünket. És egy alapító tagja az Európai Tanácsnak most távozik sokkal kevesebbet fognak kapni, majd a tagállamok csökken Nagy-Britannia súlya a világban, húhognak egyesek, de az EU kevesebbet kínálna a kereskedelem, illetve az önállóság terén. Kérdem, hogy a Brexit tanulságait vonják le. A szabad piac bizonyult mindig a leghasznosabbnak. Tehát legyenek nagy lelkűek, és egy fantasztikus megállapodást kínáljanak, és a zöldítésben tudunk partnerek lenni, és egy boldogabb, biztonságosabb Európát segítünk majd kialakulni. A rendkedvéért szeretném elmondani azt, hogy a három része volt a kilépési szerződésnek, és ennek a harmadik része az az, hogy tárgyalunk majd a jövőbeli kapcsolatokról. Juriva Irina asszony a következő. Köszönöm szépen. Szégyen Európa közepén nem tudhatják, hogy mire gondolok, hiszen számos teljes dolog történik manapság, de most én Vucsákról beszélek. Ez az a menekültábor, amely Bosznia-Hercegovinában van. Ez egy óriási szégyen. Nem lehetünk elégedettek azzal, hogy az elégedettek lettünk azzal, hogy az embereket onnan elvitték végre, és bezárták ezt a tábort. Erre szükség is volt, viszont ez nem oldja meg a menekült válságot. Megállapodásra van szükség, közös megállapodásra van szükség, közös menekültügyi politikára van szükség, amelyel valóban meg lehetne oldani talán az eredeti ország problémáit is. Egy ilyenfajta megállapodás nélkül mi bennünket érint majd a legnagyobb szégyen Európában. Szokol úr, a következő. Podpredsedniče. je danas jedan od najvećih... Köszönöm, tisztelt elnök úr. A rák manapság az egyik legnagyobb probléma Európában és világszerte is az egészségügyben. Az Európai Unióban két millióan halnak meg rákban évente, és ezeknek a haláleseteknek 40%-át el lehetett volna kerülni, ha megfelelő intézkedéseket hoztunk volna. Másrészt azonban tudjuk, hogy az egészségügy a tagállamok hoz tartozik az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108-as cikke értelmében. Ez azonban nem lehet kifogás arra, hogy az EU ne lépjen fel a rák területén. Az EU-nak nagyon sok eszköze van, hogy felvegye a harcot a rákkal. Például az irányelv jobb végrehajtása, a határokon átnyúló egészségügyi ellátások vonatkozásában a Horizon program, a kohéziós politika, amely lehetővé teszi az infrastruktúrákba való beruházást az egészségügy terén. Tehát az Európai Uniónak megvannak az eszközei, hogy felvegye a harcot a rák ellen, politikai akarat is létezik az Európai Parlament és a Bizottság részére, úgyhogy tényleg erőfeszítéseket kell tennünk, hogy eredményt is érjünk el, ne legyünk bürokratikus szörnyek, hanem javítsuk az emberek életét. Köszönöm. Krisztián Terhes az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt még Bulgária és Románia csatlakozott volna az EU-hoz, beindították az egyműködési mechanizmust. A cél az az volt, hogy legyen egyfajta ellenőrzés és a igazságügyi rendszer ellenőrzési szempontjából, azért, hogyha ezek az országok csatlakoznak az EU-hoz, akkor a jogállamiság szempontjából ugyanaz legyen ezen országok szintje, mint az EU-ban. Azt láthatjuk, hogy ez a mechanizmus már nem egy technikai mechanizmus, ez most már egy politikai eszközé vált. Az a jelentés, ami Romániáról szól, nagyon sok hibát tartalmaz, és ez negatív véleményeket keltett hazámban. Amellett, hogy tényszerű hibák vannak ebben a jelentésben, ellentétes ez a jelentés a román alkotmányjal és a jogszabályokkal. Azt kérném, hogy a bizottság gondolja át véleményét. Köszönöm, mondja az elnök, akkor ezzel a hozzászólással lezártuk ezt a napirendi pontot is. A következő ülésünk holnap lesz, kedden, 9 órától. A napirendet közreadtuk, elérhető ez az Európai Parlament weboldalán is. A mai ülést berekeztem. Szép estét mindenkinek!